Jó napot kívánok mindenkinek! Akkor elkezdjük a mai napot. Kedves kollégák, kérem, az emberi jogok helyzetéről fogunk beszélni Gázában. Önök tudják, hogy jelenleg is ENSZ emberi jog Bizottságának a júniusi plenáris ülése zajlik, ahol szintén az emberi jogok helyzetét tárgyalják Gázában. Azok, akik megsértetik az emberi jogokat Gázában, azokat üldözni kell. Ez szerepel a jelentésben, és mi ezt támogatjuk. Gondok vannak a tolmácsolással? Nos, a jelentéssel, az a jelentés, amely az ENSZ-nél, amit az ENSZ-nél tárgyalnak, egy fontos alapja lesz, akkor, hogyha a palesztin hatóságok eljárást indítanak a Nemzetközi Bíróságnál. Amennyiben ezt megteszi, akkor a dolgok más irányba indulnak el, mint ahogy eddig mozogtak. A jelentésnek az a célja, hogy igazságot nyerjenek mindazok a civilek, akik elszenvedték a gázai támadásokat múlt nyáron, és az elemzésünknek tartalmaznia kell egy új aggályra adó okot, nevezetesen, hogy újfent tapasztaljuk a erőszak előtörését Gázában, különböző megszorítások vannak a gázai térségben, a gázai lakosok számára, a blokk szinte állandó, nem tudnak hozzáférni áruhoz és bizonyos szolgáltatásokhoz újjá kell építeni Gázát mindenféle szempontból, nem csak a fizikai struktúrák tekintetében, hanem a reményeket is újjá kell éleszteni, a bizalmat újjá kell építeni, a folyamatos megaláztatáson túl, amit elszenvednek a lakosai folyamatosan. Meg vagyunk győződve mi arról, hogy Izraelnek részt kell vennie ebben a nyomozásban, a kivizsgálásban, és be kell tartania mindazt, amit a nemzetközi szervek határoznak. Azok, akik itt először vannak itt, ez egy olyan albizottság, amelyik ellenőrzi, felügyeli, feljelenti és védi az emberi jogokat a világ bármely pontján, ez az a küldetésünk ebben a parlamentben, és ezzel foglalkozunk, és mindig eltérő álláspontú szereplőket próbálunk meghallgatni. A mai vendégeink mindketten bőven rendelkeznek tapasztalattal annak érdekében, hogy egy megfelelő képet kapjunk arról, hogy mi zajlik Gázában, régóta dolgoznak a lefoglalt, az elfoglalt területeken, Devin for Silence, az egyik szervezet, a Dana Golan asszony képviseli ezt a szervezetet, régóta van, dolgozik a térségben, és a terepen van, és konkrétan konkrét eseteket, esetekkel foglalkoznak, ahol is az emberi jogok sérültek. A palesztinok jogai e, bizonyos esetekben még az izraeliek jogai is sérültek, ők dokumentálják ezeket a nyilvánvaló jogtiprások. Ezután Madame Katzmann úr fog felszalálni a Metrusz szervezetből, majd ő el fogja mondani a véleményét, tisztelt képviselő urak és hölgyek számára. Aztán meghívtuk a nagykövetségeket, hogy ők is vegyenek részt az eszmecserében. Az izraeli nagykövetség get a Legal a, a mm, izraeli külügyminisztériumi jogi tanácsossal képviseli, és aztán a palesztin misszió nagykövetség részéről Hadi Sebi úr fog felszólalni, tehát ez a négy hozzászóló vendégünk van, határozott idővel rendelkeznek, és az ő előadásukkal fogjuk elkezdeni a mai napot. Rendkívül aktuális témáról van szó. Golán asszony, megadom önnek a szót. Nagyon köszönöm, hogy megjelent körünkben. Um, thank you very much. Um, thank you for having us here. Um, so my name... Köszönöm szépen. Örülök, hogy meghívtak. Dana Golán a nevem, és a Breaking the Silence szervezetet képviselem. 2004-ben jött létre ez a szervezet izraeli katonák hozták létre azzal a céllal, hogy a megszállás természetét, jellegét feltárják, és hogy a társadalmon belül párbeszéd alakuljon ki erről a témáról. Többek között a megszállás morális áráról. Mind a mai napig körülbelül ezren szolgálnak a megszállt területeken, és beszélnek arról a szervezet keretein belül és kívül, hogy mi is a következménye a megszállásnak. Magam is az izraeli hadseregben szolgáltam. 2008-ban csatlakoztam a Breaking the Silence szervezethez. Nagyon kevés az időm, ezért nem tudok részletesen beszámolni a szervezetről. Nem egy pacifista szervezet vagyunk. A szervezet tagjai közül sokan továbbra is a hadseregben szolgálnak. Nem gondoljuk, hogy Izraelnek nem kellene, hogy hadserege legyen. Tudjuk, hogy egy nagyon problematikus közegben élünk, és úgy gondoljuk, Izraelnek megvan a joga ahhoz, hogy megvédje magát. Megpróbálunk egyfajta társadalmi párbeszédet elindítani, a hadseregünk erejéről és szerepéről. Nem azért vagyok itt ma egyébként, hogy a Hamászról beszéljek. A Hamász egy olyan szervezet, amelynek semmi köze az emberi jogokhoz, nem tartja tiszteletben azokat civil embereket céloz meg támadásaival, civil területeket céloznak meg a gázai övezeten belül. Mivel én nem palesztin vagyok, hanem izraeli, és az izraeli hadseregben szolgáltam, ezért az, az a feladatom itt ma, hogy az izraeli hadseregről beszéljek, és tükröt tartsak a saját társadalmam elé, annak érdekében, hogy ennek révén megváltoztassam a helyzetet, és megvizsgáljam azt, hogy én izraeliként hogyan tudok változtatni a jelenlegi helyzeten. Bevezető ennyit szerettem volna mondani. Láthatták a szervezetünk által elkészített jelentést egy olyan műveletről, amely tavaly nyáron, amelyre tavaly nyáron került sor, 51 napig tartott. Körülbelül 70 katonát kértünk, kérdeztünk meg, akik részt vettek ebben, közülük többen is magasrangú tisztséget töltöttek be a hadseregben, a tengerészetben, a légvédelemnél és a szárazföldi erőknél is. A 2000 a művelet eredményeképpen 2200-an haltak meg a palesztin oldalon, 67 izraeli katona halt meg, és 6 civil áldozata volt ennek a hat műveletnek. Ami a palesztin áldozatok számát életé több szám is kering, a hadsereg 760 civilről beszél, mások 50%-os arányt emlegetnek. A 760 már elég súlyos eredmény. 18 ezer épület sérült meg, vagy rombolódott le teljesen, több mint 100 ezer palesztin veszítette el otthonát, és a katonák beszámolói alapján azt érthetjük, hogy azt láthatjuk, hogy mi így módon harcolunk, és ezt eredményesnek tekintjük. A különböző fellépések különböző eredményekkel járnunk, és a katonák beszámolóiból az derül ki, hogy nagymértékben romlott, illetve változott az, ahogyan az IDF harcol. Néhány példát is tudnék szolgáltatni, illetve összehasonlíthatnám ezt a műveletet korábbi hadműveletekkel. A korlátozott idő miatt nem tudok részletesen beszélni mindenről, de a későbbiekben természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. A hadművelet elején egyfajta tájékoztató lépést tettünk meg, különböző szórólapokat osztottunk szét, voltak telefonhívások, SMS-eket küldtünk, és ezután kerültek, kezdődtek meg a harcok. Emellett odafigyeltünk az érzékeny területekre is, gondolok itt elsősorban a kórházakra és iskolákra. Nem tudom, mennyit tudnak arról, hogy milyen fegyverekkel, milyen fegyvereket használunk, Nyilvánvaló, hogy nem tudunk azonnal civilek és nem civilek között különbséget tenni. Ami a katonák fellépését illeti, többen is elmondták, hogy a gázai övezeten belüli fellépésre vonatkozó szabályok szerint sterilizálni kell a területet, és hogyha nem látnak valakit, aki fehér zászlót lobogtat, azt fenyegetésként értékelik, és rá lőni lehet. Az alapvető szabály az, egy másik beszámoló szerint, hogy azonnal lőni kell bárkire, aki előmer bújni a rejtek helyéből, bárkit terroristának tekintünk, aki előbújik a rejtek helyéből. Egy másik beszámoló szerint bárki, akit ezen a területen megtalálnak, terroristának minősül, és így tovább, és így tovább. Amint a légitámadás után és a nehéz fegyveres támadás után bevonultak a területre, azt a parancsot kapták, hogy gyakorlatilag mindenki potenciális célpont lehet a számukra. Továbbá egy alapvető koncepció volt az elriasztás, nem csak a különböző épület, katonai felhasználású épületek lerombolása volt cél, hanem a civilek házainak, lakásainak lakásai és célpontnak minősültek. Egy lakóterület egészét például szinte teljesen leromboltak. Gyakorlatilag a földdel tették egyenlővé ezt a lakóterületet, lakótelepet, buldózerekkel, felmerült egy bizonyos ponton a kérdés, hogy ez, erre miért is volt szükség, és a hadsereg egyik vezetője elmondta, hogy ezért arra van szükség, mert ez a városrész egy domb tetején található, és innen belátható a közvetlen, közvetlenül az egész régió, ezért volt erre a lépésre szükség. Továbbá militáns személyek házai, lakóházai, illetve épülete is célpontként szolgáltak a hadművelet első néhány napja során. Ezek olyan épületek, amelyekben azok a személyek laknak, akik valamilyen módon részt vesznek, vagy részt vettek a konfliktusban. Továbbá bizonyos katonák beszámoltak arról is, hogy egy adott város részben összpontosultak ezek az épületek, és emellett egy egész épületet lebombáztak azért is, mert a Hamász egyik tagja élt az egyik épületben lévő lakásban, tehát ez már elegendő indok volt. Továbbá érkeztek olyan beszámolók is, amelyek amellett tanúskodtak, hogy járműveket is megcéloztak, de nem ez lényegében a legfontosabb, leglényegesebb ezekben a beszámolókban. Mi azt kérjük, hogy legyen egy független vizsgálat Izraelben azzal kapcsolatosan, hogy egy ilyen hadművelet során mi történik. Az izraeli népnek tudnia kell, hogy a nevében mit tesznek, hogyan cselekszenek, és a mi szervezetünk nagyon szívesen együttműködne egy ilyen független vizsgálatban. Úgy látjuk, hogy a hadsereg maga nem hajlandó bármiféle belső vizsgálatban részt venni. A hadsereg jelen pillanatban próbálja beazonosítani azokat a katonákat, akik eh, beszámolót küldtek nekünk. Mi ezt a rendszert akarjuk megkérdőjelezni, Változtatni kell azon, ahogyan a hadsereg fellép a gázai övezetben. Néhány héttel ezelőtt az izraeli hadsereg vezetője Jeruzsálemben egy konferencián elmondta, hogy azok, akik a legnagyobb árat fizetik a, legnagyobb, a legutóbbi gázai eh, hadműveletért, azok a civilek. De azt is elmondta, hogy a következő hadműveletnél már a korábbinál csak rosszabbra lehet számítani, mi szeretnénk ezt megakadályozni, hogy ez megtörténjen. Mi az izraeliket és mind, mind, mindazokat, akik részt vesznek a konfliktusban, arra akarjuk felszólítani, hogy tegyenek azért, hogy, ez a, politika, hogy a politikai kontextus megváltozzon. A kontextushoz hozzátartozik az izraeli megszállás. Hogyha ez így marad, a jelenlegi helyzet változatlanul marad, akkor várhatók további hadműveletek, és ez egy olyan helyzet, amelyet mi nem tudunk elfogadni, amelyen mi nem tudunk együtt élni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Galám asszony. Köszönöm a beszámolóját. Rendkívül bátor cselekedet, és rendkívül fontos és pontos volt. Kacman urat, ő a Stand With az szervezet képviselőjeként szeretne bemutatkozni. Parancsoljon, öné a szó. Good morning. Jó reggelt kívánok! Először is jó napot kívánok! Szeretném megköszönni, hogy az egyik legfontosabb emberi jogi szervezethez meghívtak. Robert Kázmán vannak, az évreli védelmi erők tisztje vagyok. Azért jöttem el ma, hogy a, a velem együtt szolgáló amerikai, iz, bocsánat, izraeli katonákról beszéljek, és arról, hogy a nemzetközi nem katonai szervezetek hogyan támogatnak mindnek azok, amelyek hisznek abban, hogy a békéhez vezető út a képzés, oktatás. A izraeli katona történetemet szeretném elmondani a világ minden pontján, hogy így megmutassam, hogy minden izraeli katona mögött ott van egy ember. Egy emberi lény, akinek az országát kell megvédenie bár azért, mert annak ellenére, hogy a háború bonyolultságával szembesül. Amit mondok, az igaz, amit a saját szememmel láttam, saját magam tapasztaltam. 2005 óta veszek részt szinte minden fókuszponton a gázai konfliktusban. 2005 óta a gázai övezet megszállásában 8500 Eh, illetve eh, kitelepítésében 8500 eh, embert vittünk el a Gáza övezetből, ebben vettem részt katonaként. Az izraeliek 75%-a őszintén hitte, hogy ez a béke felé vezető lépés. De a remény az a reményre árnyék vetődött, és a, a Gáza átvétele helyett ott van a, háza, a, a Hamas, és 2500 légitámadás lövedék érte azóta Izrael területét. A 2006-ban részt vettem az Autumn Cloud, a Castled, Pull of Defense, a Protective Edge műveletekben, és azért mondom ezt el, hogy igazoljam, mennyire fontos az emberi forrás. Azért vagyok itt, hogy én legyek az a hírforrás, amely önöknek őszintén elmondja, a helyzetet, hogy megértsék az izraeli védelmi erők helyzetét. Szeretném, ha meghallgatnának. Az IDF az egy olyan erkölcsi alapú hadsereg, amely egy immorális környezetben harcol. Gázában egyértelmű a küldetésünk. Le kell állítanunk a rakétatámadásokat, amely több mint egy millió izraeli gyermeket veszélyeztet. Ahogy mondtam, a Hamas Eh, ez izraeli városokba való támadását kell tudnunk megakadályozni, leszerelni. Eh, egy politikát követünk, ami egyértelmű minden katona számára. Mindent meg kell tennünk, ami emberileg lehetséges, hogy eh, megvédjük az ártatlan palesztinek életét. Minden izraeli katona, aki nem így jár el, az nem igaz hír. Ha ilyet hallanak, az csalás. Az egyetlen dolog, amivel, aminek egyedelmeskednek az izraeli katonák, az ez az elve, és megvédek minden katonát azzal szemben, ha bárki ennek az ellenkezőjét mondja. Nem jöttem volna el egyébként, ha ez nem lenne igaz ebbe az épületbe. Láttam a háború rombolásait. A háború a földön maga a pokol elvesztettem barátaimat, családomat, éreztem a háború félelmét, tudom, hogy milyen kemény mindkét fél számára. És mégis saját szememmel láttam, minden egyes lövés előtt figyelmeztető lövéseket adunk, SMS üzenetet, vaktöltényeket lövünk, médiakiadványokat, hír, híreket küldünk. Katonai kórházakban jártam, ahol palesztin civileket ápoltak, amelyeket a Hamas lőtt meg. Azt választottuk, hogy inkább elveszítjük a saját beszállítási forrásainkat. A Hamas ennek tudatában van. Azért, mert mi az emberekért vagyunk ott, mi inkább a terroristákkal szemberülünk, és tudjuk, hogy egy ilyen világban kell létezünk. azért, hogy a palesztinok biztonságban maradhassanak. A szabályaink is világosak minden katona számára. A kétség esetében nincs lövés, nem lövünk. Ha kétség merül fel, akkor nincs más megoldás, csak hogy nem ne lőjünk. A múlt nyáron a háborúban az izraeli hadsereg eh, légi és földi támadásokat állított le akkor, amikor úgy gondoltuk akárcsak, hogy palesztin civilek is jelen vannak. Annyira egyértelmű az utasításunk, hogy a Hamas is tisztában van ezzel, és kihasználja. Az ő, elké- az ő parancsuk is egyértelmű, és tudom, hogy erről nem is kell sokat beszéljek. Iskolákat, kórházakat foglalnak el, ház, civil lakóhelyeken halmozzák fel a fegyvereket, az klinikákat, kórházakat használják fel arra, hogy védjék a katonáikat. A ez a valóság persze nem fekete-fehér a háborúban, szürke, annyira szürke, hogy a civilek lettek a, a, a harcoknak az eszközei. Szeretnék személyes tapasztalatokról beszámolni, hogy megértsék a helyzetet. Az egyik eh, eh, kiküldetésemben egy nagyon fontos Hamas vezető házát kellett megtámadjak, ez volt a lakóhelye könnyen lebombázhattuk volna, ha akartuk volna a légből, tankokkal lövethettük volna, de úgy döntöttünk, hogy sokkal veszélyesebb, de mégis gyalogságot rendelünk ki, bemegyünk a házba, átkeressük, és valóban ezt először az embereket, és utána a fegyvereket kerestük. Az egyik hálószobában, egy szülői hálószobában képzeljék el a saját szüleiknek a, vagy a saját hálószobájukat, az ágy, a szekrény, egy bölcső a másik oldalon, de le volt zárva a szekrény, úgyhogy gyanús volt. Feltörtük, és mi volt benne? AK, AK 48-asok, katonai fegyverek, golyóálló mellények, mindenféle fegyver. Az udvarban hátul volt egy Hamas rakéta készítőüzem. Minden egyéb lövedékkel, fegyverek. Itt vannak a képek is, amivel igazolni tudom a történetemet, hiszen átláthatóan akarunk dolgozni, és be akarjuk mutatni ezt a világnak amikor egy otthonból rakétagyár lesz, akkor az rakétagyár, és amikor egy otthon egy parancsnoki közt, központ, akkor azt annak kell nevezni, az egy, az egy parancsnoki központ, vagy főhadiszállás. A, a, e, ez, a, mivel civil környezetet használnak, ezzel próbálják legitimálni magukat, pedig ezt nem szabad, nem szabad ártatlan civileket, emberi pajsként, magánlakásokat, katonai központokként alkalmazni. A, lépni kell egy irreális formában a terrorizmust engedjük, díjazzuk olyan, olyasmiért, amit nem érdemel meg. A de nem a tökéletesség alapján ítéljük meg a hadicselekményeket, sokkal inkább az alapján, hogy mennyire nem tökéletesek, mennyire nem tökéletes az izraeli haderő, nem tökéletes, nem tökéletes. Léteznek eh, tévedések? Igen de, a, de ezeket az eseteket kivizsgáljuk, az elkövetőiket, hogyha szándékosak, akkor bíróság elé állítjuk, és megbüntetjük, hogyha bűnösök. Van beszámoltathatóság és felelősség. Az izraeli társadalom, ez a legfontosabb, elutasítja a szabályoknak nem engedelmeskedő katonákat. Az izraeli katonáknak egy töredéke olyan, aki nem tartja be az emberi szabályokat, és nem követi a, a hadsereg utasításait. Ha, enge, ha én személyesen bármilyen ilyen jellegű tapasztalnék, én lennék az első, aki az igazságszolgáltatás elé állítanám ezeket az embereket. Egyetlen egy ilyen katonát sem vinnék magammal, és nem bújnék el egy politikailag motivált civil szervezet mögé. Felkészültünk arra a kemény valóságra, amivel együtt élünk. Minden nyáron ebben a valóságban a férj otthagyja feleségét, családját, hogy szolgáljon. Én az esküvünk után három hónappal kellett, hogy ezt megtegyem. Elfogadjuk a sorsunkat, a katonák elfogadják azt a a sorsot, amikor ez, több mint 1500 katona seresül, sebesül meg, és 67 katona hal meg egy-egy bevetésen. Ez az az intézkedés, amely, am, amely azt jelenti, hogy a saját életünk elé helyezzük a palesztin civilek biztonságát. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kácman úr. Tessék. ahogy mindig mondom, mindazok, akiket meghívunk ebbe a szakbizottságban, olyan emberek, akik tiszteletet érdemelnek. Itt a demokrácia háza mindenki elmondhatja az álláspontját, de az elnök, elnökként tiszteletet követelek mindenki számára, és Golán asszony számára is, azért a szervezet iránt is, amit képvisel. És most megadom a szót a nagy követségek képviselőinek, az izraeli nagykövetséget, a jogtanácsos, Ahát Szemet úr, a külügyminisztérium jogtanácsadája Izraelben. 7 percet kap. Parancsoljon. Thank you. Good morning. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok mindenkinek. Ahát szemet a nevem. Emberjogi ügyvéd vagyok, illetve jogi tanácsadó az izraeli külügyminisztériumban. Elsősorban emberi jogokkal foglalkozom, nemzetközi humanitárius joggal, és így tovább. Először is szeretném elmondani, hogy Izrael más demokratikus országokhoz hasonlóan nagyon nehéz kihívásokkal szembesül, egy nem állami jellegű szereplővel ke- szemben kell harcolnia, egy iszlamista szervezettel szemben, egyfajta aszimmetrikus hadviselés keretein belül. Hallhattuk a Breaking the Silence szervezet képviselőjét, a Stand With Us képviselőjét is hallhattuk. Szeretném elmondani, hogy én személy szerint tudom, hogy sok európai ország hasonló kihívásokkal szembesül. Nem tudok egyetlen más országról sem, ahol af- olyan fajta diskurzus zajlik, mint Izraelben, mint a határokon belül, mint pedig kifelé irányulóan. Nagyon fontosnak tartom ezt a diskurzust, szerintem büszkék lehetünk rá, és ami a kormányon belül bírálatot kap, az az, hogy némileg kontextuson kívül szemlélik sokan ezt a kérdést. Nem akarom megkérdőjelezni egyik másik személy saját igazságát, de a Breaking the Silence és a hozzá hasonló szervezeteken belül a tagok konkrét példákra támaszkodva próbálnak politikai célokat elérni, a politikai cél pedig nem más Izraelben, mint hogy egyoldalúan visszatérjünk az 1967-es határokhoz bármiféle béke megállapodás nélkül, és a, a fundamentalista iszlamista szervezetek pont ezt akarják, ele, e, e, így akarják bemutatni a helyzetet. Azt láthatjuk, hogy itt van két szervezet, amely történetekre támaszkodik, és a saját maga szemszögéből mutatja be az eseményeket. Emlékeztetni kell az embereket arra is, hogy mi is a kontextus ennek az egész hadműveletnek, illetve a hadműveleteknek. Mindössze egy évvel ezelőtt történt ez a hadművelet, és Izrael nem is akart ilyen műveletbe bocsátkozni. Lényegében a legkedvezőbb az lett volna a számára, hogyha egyfajta fegyverszünet jön létre, az ENSZ és az egyiptomiak bevonásával próbálta Izrael elérni, hogy legyen egyfajta fegyverszünet, nem az volt a cél, hogy egy több mint 30 napos hadműveletet hajtsanak végre, amely ilyen súlyos pusztítással jár a gázai övezetben. Azt hiszem, senki a világon nem szeretne ilyen mértékű pusztítást látni sehol. De a helyzet az, hogy a gázai övezetet egy olyan szervezet irányítja, amely más értékrendel rendelkezik. Azt hiszem, mindenki a teremben egyet érthet azzal, hogy ez a szervezet nem tartja értéknek a civilek életét, úgy, mint ahogyan például mi. Ha a Hamász elfogadta volna az eredeti fegyverszünet vonatkozó javaslatot, és most nem a hadművelet elejé kezdeti szakaszáról beszélek, hanem még az azt megelőző időszakról, mielőtt a szárazföldi csapatok bevonultak volna, akkor eh, az áldozatok 90%-a eh, nem veszítette volna el életét, és ugyanabban a helyzetben lennénk, mint amelyben most vagyunk. Tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a konfliktus ilyetén folytatása senki számára nem járt előnyel. Egy másik dolog, amelyről beszélni szeretnék, az az, hogy milyen kihívásokkal jár az, hogyha egy városi környezetben kell katonai hadműveletet végrehajtani. Nem választhatjuk ki az ellenségeinket, ugyanígy nem választhatjuk ki a bevetés területét sem. A gázai övezet a világ egyik legsűrűbben lakott területe, és amikor ugye elmondtuk, hogy gyakorlatilag ennek a háborúnak nem lett volna nem kellett volna feltétlenül megtörténnie, de hogyha Izraelnek meg kell védenie magát a rakétatámadások miatt, és így tovább, és hogyha hadműveletbe bocsátkozik egy városi területen, egy város területén, akkor azt hiszem, ez egy olyan helyzet, amely egyik a világ egyik hadserege számára sem kedvező helyszín. Rengeteg a civil a városokban, ezért nagyon nehéz különbséget tenni a civil lakosság és a harcosok között. Aztán egy városban vannak alagutak, vannak épületek, az emberek, illetve a katonák folyamatosan veszélynek vannak kitéve. És azt hiszem, Izrael úgy viselkedett, ahogy bármely más katonai szereplő viselkedett volna egy ilyen kontextusban. Én épp az ellenkezőjét mondanám, Izrael elkötelezett a nemzetközi jogok mellett és a jogállamiság mellett, és tevékenységét úgy folytatja, hogy mindeközben a konfliktusokra vonatkozó szabályokat betartsa. Bizonyos katonai célpontokat tart ilyenkor a hadsereg szem előtt, és nyilván érvényesül az arányosság elve, amely megakadályozza, hogy olyan támadásokra kerüljön sor, amikor is civil emberek veszítik életüket, illetve civil célpontokat semmisítenek meg, oly módon, hogy az ne legyen arányban a várt katonai értelemben vett előnyökkel. Hogyha például valaki azt mondja, hogy egy család a családi házban tartózkodik, és eközben egy rakéta lerombolja a házat, a család meghal, akkor ki a felelős? Nos, a nemzetközi jog szerint ilyenkor azt kell felmérni, hogy milyen információk álltak a katonai vezetés rendelkezésére előzőleg, milyen tényezők mentén mérlegelte a döntését, és azt is ki kell mondani és hangsúlyozni kell, hogy a katonai vezetés jogi tanácsadást kap arról, hogy milyen nemzetközi szabályok vonatkoznak a fegyveres konfliktusokra. A katonasság, illetve a hadsereg keretein belül vannak olyan szakértők, akik a támadásokat megelőzően jogi tanácsadást nyújtanak a vezetésnek, és mindenkit megfelelően tájékoztatnak a fegyveres konfliktus szabályairól. Azt hiszem, nincs a világon még egy hadsereg, amelyet amelynek a felépését ilyen szorosan nyomon követik, mint az izraeli hadseregét. Nagyon elkötelezettek vagyunk a nemzetközi jogok, jogszabályok iránt, és az értékeink szerint és mindenképpen a katonai hadműveletek során is tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot. Végezetül pedig az állítólagos visszaélésekről szóló beszámolókra reagálnék, amelyeket itt az imént hallhattunk. Hatalmas előrelépés történt az izraeli jogrendszerben először is. A jogi tanácsadás illetve az állítólagos visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálatokat a, egy katonai főügyész végzi, aki, bár a hadsereghez tartozik formálisan, mégis nem a parancsnoki láncolat része, független ilyen értelemben, egyedülálló pozíciója van ebben az értelemben. Egy gázai övezetben élő palesztin lakos is például a legfelsőbb bírósághoz fordulhat, és kérheti, hogy vizsgálják meg a ezen személy által hozott döntést, tehát felelősségre is vonható ez a személy. 2010-ben Izraelben lét, felállt egy bizottság, amelynek az volt a feladata, hogy megvizsgálja hogy az, ahogyan Izraelben kivizsgálják az állítólagos visszaéléseket, az hogyan, milyen viszonyban áll a világ többi országában uralkodó gyakorlathoz. Egy átfogó vizsgálatra tör- került sor tehát, amelynek az volt a konklúziója, hogy összességében Izraelben ugyanúgy betartják a szabályokat, mint a hozzá hasonló országokban, ugyanakkor azonban bizonyos javaslatokat megfogalmazott ez a bizottság, arra vonatkozóan, miben lehetne javítani a helyzeten. Az egyik ilyen javaslat arra vonat, a következőkre vonatkozott. A hadseregen belül kineveztek egy tényfeltáró bizottságot, amely szintén független a katonai vezetéstől, összegyűjti a rendelkezésre álló információt, ezt az információt továbbítja a hadseregben kinevezett főügyész felé, aki utána egy döntést hoz arról, hogy vizsgálatot indít e vagy sem. Olyan esetekről van itt szó, ahol állítólagosan sérült az arányosság elve, vagy más egyéb elvek. Az elnök félbeszakítja felszólalót. Kérem fejezze be lassan. Igen, még egy percet kérek, köszönöm. Zárásképpen tehát, hogyha olyan esetekről beszélünk, amelyeknél felmerül az a gyanú, hogy civileket ö, szándékosan tekintettek célpontnak, akkor ez, ezzel kapcsolatosan azonnal büntetőjogi eljárás indul, illetve büntetőjogi vizsgálat indul. A különböző általam említett vizsgálatok eredményeit közzéteszik, ezekről nagyon szívesen beszámolok, hogyha ezzel kapcsolatosan kérdések merülnek fel. Zárásképpen még csak annyit, hogy Izrael elkötelezett a jogállamiság mellett, legalább annyira, mint bármely más hasonlóképpen gondolkodó ország. Ez egy olyan tényállás, amelyre nagyon büszkék vagyunk, és a kihívásokra való tekintettel azt hiszem, ezt mindenképpen értékelni kell, nem csak Izraelben, hanem világszerte. Köszönöm. Rá, señor. És most megadom a szót Sebli Hedi úrnak, aki a palesztíniai missziónak a társvezetője itt Belgiumban. 7 percet kap. Euh, euh, Először is köszönöm szépen, hogy meghívtak azt látom, hogy a mai eszmecsere az emberi jogok megsértéséről szól a gázai övezetben a 2014-es háború során. Emiatt úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy emlékeztessünk, hogy mi a, az eredménye, milyen számok vannak, e, voltak ebben a háborúban. Ezek a számok nagyon jól el, bemutatják a helyzetet izraeli és palesztin oldalról egyaránt. 2139 palesztin töltek meg a 2139 palesztin közül. 490 gyerek volt, 64 izraeli katona halt meg, 6 izraeli civil, egy izraeli gyermek halt meg, 11 ezer palesztin hal, ö, sérült meg, 3000 gyermek, palesztin gyermek ezek közül, és két millió palesztin lakik a gázai övezetben, és ők távozni kényszerültek, elköltözni kényszerültek. 360 négyzetkilométeres a terület. 20 ezer ház, épület dőlt romba, ezeket az adatokat nem a palesztinok és nem is az izraelik adták meg, hanem az ENSZ adatai ezek. Nagyon örülök, hogy találkozok Izrael képviselőjével, illetve a két felszólalóval. Ezek a jogsértések nem csak a 2014-es háborúban történtek, nagyon sok jogsértés van, 1 millió 800 ezer lakos van Assában. 1 millió 800 ezer ember áram nélkül él folyamatos jelleggel. A legtöbb helyen napi 6 órányi, órára kapnak áramot, nem tudnak kimenni az utcára este, az építő anyagokat ők maguk szerzik be és szállítják oda, és még egy dolog van, hogy amikor engedélyt kérnek ahhoz, hogy felé újjáépítsék a házokat, akkor az izraelik, izraeliek zöldséget és gyümölcsöt küldenek azzal az ürügyel, hogy ez segít a lakosságnak a túlélésben, a zöldség és a gyümölcs nem egyszerű 7 percben összefoglalni egy körül bástyázott lakosságnak a helyzetéről. Visszatérve a 67-es eh, határa, ez nem a Hamasnak eh, a kérése, hanem a nemzetközi eh, közösségnek a kérése ugyanis az az a helyzet, amikor még jogállamiság van, és nem volt jogtiprás. El kellene fogadnia az izraeli kormánynak a nemzetközi szervezetek határozatait és utasításait. Annak a palesztinok nagyon sokat tettek a területük 68%-át átengedtek annak érdekében, hogy béke legyen, és hogy a tárgyalások elinduljanak, de önök nincsenek meg arról meggyőződve, hogy a palesztin emberek nem akar háborot. Engedje meg, hogy elmondjam önnek, hogy ön, hogyha azt gondolja, hogy a palesztinok nem akarják a békét, akkor ön nem a földön él, ön nem abban a térségben él, ahol én, ott, ahol én élek. Én Gázában élek. Hat hónapig tartott mindaz az ügyintézés, ami szükséges volt azért, hogy kilépjek onnan mert az egyik eh, határsáv, ahol át kellett jutnom, az nem volt nyitva. Eh, az izraelik azt válaszoltak, hogy az egyiptomiakhoz kell fordulni. Nos, nem tudtam átlépni, nem tudtam kijönni az országomból, nem tudtam szabadon mozogni. Nem akarunk mi háborút ahhoz, hogy ne legyen háború, akkor további engedményeket kell engednünk izraeli szomszédunknak? Nem hiszem, hogy ez legyen a megoldás. A gázai hövezetben 6000 palesztin van, akik ott élnek, és nincsenek dokumentumaik, nincsenek papírjaik. Azért, mert ahhoz, hogy megkapják az izraeli papírokat, akkor az izraeli hatóságok engedélye kellene, és egy olyan palesztin, aki a palesztin területeken, Cisziordániában vagy a gázai vezetben nem kaphat az izraeli hatóságoktól útlevelet, mert meg kellene kérni az izraeli hatóságoktól, hogy tőlük kapja meg az anyakönyvezési számot vannak jogsértések a gázai övezetben. A kollégám említette az iskolák elleni támadásokat. A izraeli megszálló hadsereg, és kihangsúlyozom, ez izraeli megszálló hadsereg, nem az izraeli hadsereg, ugyanis egy olyan területen vannak, ahol nem lehetnének. Nos, a fényképek nem azokról az iskolákról készültek, amelyeket az izraelik megcéloztak. A rakétákat szándékosan iskolák ellen irányítottak. És egyet értek önnel, hogyha ön biztos abban, hogy az ön hatóságai által rendelkezésre bocsátott információk és fotók azok valódiak, akkor kérem, engedje meg a nemzetközi szervezeteknek, engedje meg a palesztin hatóságoknak, hogy ezeket a dokumentumokat kivizsgálják. Ne akadályozzák bármilyen bizottságnak, amelyik ezt a kérdést e, elemzi, hogy belenézzen az önök papírjaiba. Elnök, köszönöm szépen. Átveszem. E, fölírtam azoknak a képviselőknek, akik jelentkeztek felszólalásra. Először is Páncéri úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Köszönetet mondok a vendégeinknek, Azért is, mert idejöttek, elmagyarázták az álláspontjukat. A magam részéről semmilyen előítélet nincs, hogy értékeljem a helyzetet. Érdeklődéssel hallgatta meg önöket. A tavalyi katonai hadműveletről beszélünk most, de mint ahogy önök tudják, egy sor hosszabb konfliktusnak a része, és egy olyan politikai keretben történik, amelyik nem mutat fel pozitív elmozdulást, és ezért felmerül a nemzetközi közösségnek a felelősség, amely képtelen volt eddig egy béke folyamatot elindítani. Nem akarom elhallgatni a Hamásznak a felelősségét a provokációk miatt, és abban is, hogy nem ismeri el következetesen a Izrael állam létét. Elismerem azt is, hogy Izraelnek joga van a saját biztonságát garantálni, ugyanakkor maga az izraeli államnak is aktív részt kell vállalnia a béke folyamatban, és egy másik kérdés az, hogy a megszállás a, a gázai övezetben, a palesztin területeken meg, fog, meg kell, hogy szűnjön ahhoz, hogy ez elinduljon. Úgy gondolom, hogy senki nem hagyhatja figyelmen kívül a résztvevő had eh, testek mennyiségének különbsége az izraeli hadsereg akkor, mint az összes arab országnak a hadereje együttvéve. És ebben az esetben ráadásul egy kis területről van szó, a gázai és övezetről. Ezt figyelembe kell venni. 2100 halott palesztinről van szó, ezeknek 70%-a civil, és izraeli katonák és tisztek tanúvallomása alapján azt tapasztaljuk, hogy következetesen megsértették az emberi jogokat a civilek esetében, és az emberi jogokat szándékosan megsértették. Hallottuk, hogy a kiigazítási eh, szabályokban, a parancsokban az szerepelt, hogy a civil nem egyenlő katonával, nem egy harcoló fél. Igen, ezt látjuk, de a gázai övezetben úgy tűnik, hogy a gyakorlatban nem volt ez a megkülönböztetés, és indiszkriminált módon lőttek mindenkire, aki eh, lőtávolba került egy másik elv lépett előtérben, ugyanis az izraeli hadseregben, hogy minimizálni a kockázatot. Ennek alapján bármi, ami mozgott, azt eh, megsemmisítették. Két kérdést szeretnék feltenni. Először is, hogy eh, az önök szándéka és akaratával el lehet-e érni, hogy, hogy világosabban lássuk a helyzetet, mert szeretnénk, a nemzetközi közösség szeretne világosabban látni a helyzetet. Aztán a második kérdés, úgy hallom, hogy egy reform zajlik az izraeli hadseregben. Ebben a reformon be lehet vezetni új elemeket, pontosan azért, hogy elkerüljük az ilyen jellegű jogtiprásoknak az előfordulását? És úgy gondolom, hogy mindez továbbra is meg fog történni egészen addig, amíg a politikai környezet nem lesz pozitív változás. Köszönöm, Panzeri úr, Howitt úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök asszony először én is, hogy megrendezték ezt a meghallgatást. Köszönöm az előadóknak, hogy eljöttek. Remélem, hogy ennek a beszélgetésnek érdemei lesznek. Ugye semmi értelme annak, hogyha egymásra erőltetnénk kölcsönösen a véleményünket. Mindennyiunknak szüksége van a vitára azért, hogy valamilyen, még ha kismértékben is, de pozitívan befolyásoljuk a helyzetet. Az én hozzászólásomat is ennek szellemében teszem. Kárlány asszony, azt kérem, Kérdezem a következőt. Katzman úrtól és az izraeli NSZ-tól azt hallom, hogy vannak jogi eljárások, amelyel az izraeli igazságügyi rendszeren keresztül a beszámoltathatóság érvényesül a nemzetközi szinten. Melyek a közvetlen tapasztalatai a, kielégítő ez a tisztességese ez a jogi eljárás sorozat a katonákkal szemben? Ezt kérdezem önöktől. Kacman úrnak köszönöm, hogy eljött. Mindannyian tiszteljük a szolgálatban állókat, én magam is, és elismerjük, mennyire fontos az a kötelezettség, a kötelesség, amelyet vállalnak a szolgálat során. és hisznek tevékenységük hatékonyságában. Az igazságot is elfogadom, amelyet vázolt. De a történelem azért megmutatta, hogy mi történik akkor, hogyha olyan parancsot adnak ki, amely nem felel meg lelkiismeretének, szívének, ha nem tartja azt az erkölcsösség, erkölcsiséggel összeegyeztethetőnek. Ön is mondta, hogy eh, ez önt és kollégáit nem érintette még, nem aggasztotta az ilyen helyzet. Világos, hogy bizonyíthatóan van civil áldozat minden oldalon. Ezt megismétlem minden oldalon de amikor önt hallgatom, akkor mint hogyha azt sugalta volna, hogy erről nem tud, soha nem hallott erről. A palesztin követség tud ilyen számokat. Én például nem támogatom természetesen az emberi pajzsot, nem, nem is szabad, tehát nem is, nem is szükséges mondanom, hogy rengeteg dologban nem értek egyet a Hamásszal, de tulajdonképpen talán egyetértünk abban, hogy ott is vannak áldozatok. Vagy valóban azt mondta, hogy azon az oldalon, hogy ön úgy gondolja, hogy ott azon az oldalon nincsen civil veszteség, ezt nehezen hinném. Az izraeli diplomáciából érkező barátaink is tudják, hiszen feljegyzés is van a parlamentben erről, hogy a, az izraelek mindig próbálnak egyensúlyt tartani akkor, amikor segítenek, amikor a UNHIS-ben, HRSS-ben is vannak. Itt is sokszor beszélnek az áldozatokról, ezt őszintén elmondhatjuk, de hogyha nem engedik be a parlamentet a Gázába, ha nem engedik be az ENSZ képviselőit a Gázába, akkor az olyan, mintha lenne valami rejtegetni valójuk. Ha most azt mondja, ha amit mond, bocsánat, ha amit mond, az igaz, akkor miért nem mehetünk be? Miért nem hagynak, hogy be, hagyják, hogy bemenjünk, miért nem segítenek, hogy mi magunk gyűjtsünk akkor ott bizonyítékot, hiszen ez tanúsítaná az önök állítását. Ugye Kacman úr is saját megjegyzéseiben utalt erre. Az emberi jogi szervezeteket fel lehet használni politikai fedőszervként, van is, aki ezt megteszi. De az, hogy az emberi jogi szervezetek Izraelben Kérdés, hogy szolgálja-e, hiszen ez a céljuk, hogy az önök ügyét szolgálják. Ez a kérdésem, hogy mennyire hagyják ezt. Köszönöm szépen, Hjóit úr, Álszújcsusz úr. Thank you, It's uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is a panel tagjainak nagyon köszönöm, hogy olyan nyílt és átfogó, tényleg átfogó beszámolókat kaptunk erről a kérdésről, és arról, amit el akartak nekünk mondani. Tény és való, hogy minden állam jogában áll az önvédelkezés, mindegy, hogy Izraelről vagy Ukrajnáról van szó két államnak különböző kihívásai vannak, e két államnak ez nyilvánvaló, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy az alkotmányos és a nemzetközi jog értelmében ez minden állam számára lehetőség. Golán asszony előadásából azt hallom, hogy egyre több katona fogja a, az izraeli hadseregből feltárni, nyíltan ezeket a tényeket, ezekről nyíltan tárgyalni, mintha egyre többen beszélnének erről. Mivel vannak ilyen esetek, akik a, a katonai hadműveletekben való részvételt követően nyíltan beszélnek önöknek, önöknek ezekről az intézkedésekről, akkor ezt követően volt-e olyan eset, tud-e olyanról, hogy beszélt ön valakivel, vagy valaki az ön csoportjából, csapatából tárgyalt, beszélt ezekkel a katonákkal, és ezt követően e, valamilyen lépéseket tettek ellenük azért, mert feltárták ezeket a tényeket. Kacman úr, gondolja-e, hogy elegendő instrukciót kapnak az izraeli katonák, akkor, amikor a csatatérre indulnak, és amikor mondjuk a, az utcai harcok hadműveletébe kell, hogy bevessék őket. Elegendők-e ezek az instrukciók? Hogyan kezelik a, a nagyon veszélyes, ezt elismerem, és az igazából életveszélyes helyzeteket? Hiszen fegyveres, militáns személyek veszik körül őket, nem csak katonák, és soha nem tudhatják, hogy melyik irányból lövik le őket. Tehát a katonák hogyan kapnak instrukciót, vagy pedig úgy kérdezem, hogy ezek az instru- ezeket az instrukciókat véleménye szerint nem kellene módosítani, megváltoztatni. Végül pedig van-e arra vonatkozóan bizonyítéka, hogyha túlzott, ha, ha bizonyos katona túlzottan járt el, és ezért eljárás indult ellete, hallottunk erről az izraeli nagykövetség képviselőről. Tehát, hogy van-e konkrét bizonyíték arra, hogy izraeli katonákat bíróság elé állítottak emiatt, és mi volt a végeredménye ennek a, az eljárásnak? Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen, Szújcsusz úr. Jotis. Szilikiotis Otis úr. Ja, vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Äh, este, ich habe Israel und Palästina äh, zweimal besucht. Kétszer jártam Izraelben és Palesztinában az elmúlt hónapokban. Az első látogatásom tavaly szeptemberben volt. A kérdésem az, hogy Izrael Miért nem teszi lehetővé az európai parlamenti képviselők számára, hogy ellátogassanak a gázai övezetbe? Lehet, hogy Izrael valamit el akar fedni. Mi úgy gondoljuk, hogy nem helyes, hogy Izrael nem engedi, hogy az európai parlamenti képviselők ellátogassanak a gázai övezetbe, ezt többször is szóvá tettük és sérelmeztük az Európai Parlament elnökénél is. Másodszorban ön Kacman úr azt mondta, hogy a Hamász rakétai gyermekeket veszélyeztetnek. Hány gyermek halt meg a gázai övezetben? Hány, hány gyermek esett áldozatául, például az izraeli inváziónak a gázai övezetben. És hát gondolni kell arra is, hogy nem csak gyermekek haltak meg, hanem sokan meg is sérültek. Továbbá az is érdekelne, hogy ön elnök asszony. Miért nem hívott meg gázai civil szervezetek képviselőit? miért nem hívtam el gázai civil szervezetek képviselőit. Én ugyanis azt gondolom, hogy a gázai civil szervezet is kellett volna, képviselt, civil szervezetek is kellett volna, képviseltessék magukat itt. És végül szerettem volna megkérdezni Kolman asszonytól, tudom, hogy nehéz választ adni erre a kérdésre, de érdekelne, hogy mi a helyzet a demokratikus jogokkal és a szabadságjogokkal az izraeli társadalmon belül az izraeli invázió előtt és alatt hogyan alakultak ezek, és mennyire érzik magukat szabadnak azok az emberek, akik az invázió ellen mentek az utcára, akik a békét támogatják, békét akarnak. Azért kérdezem ezt, mert az izraeli látogatásom alkalmával azt tapasztaltam, hogy korlátozzák az izraeli polgárok szabadságjogait, azokét, akik a békemozgalmat támogatják. Szerettem volna megkérdezni, hogy ön mit, milyen tapasztalatokra tett szert az izraeli társadalomban végzett tevékenysége során? Köszönöm. Ahora tiene la palabra el señor Malagay, eh, pero antes voy a contestar a la... Malagay úrnak adom meg a szó, de mielőtt ezt megtennem, Szilikyotis úrnak válaszolok. Meghívtunk képviselőket két civil szervezet részéről is, akik Izrael vannak, mert ezt a helyzetet akarjuk elemezni. Más alkalmakkor jöttek a gázai civil szervezetek képviselői és az ott dolgozó nemzetközi szervezetekről, ugyanakkor a palesztin nagykövetség képviselő is itt van, és az izraeli nagykövetség képviselője, ugyanis a téma, a konkrét téma olyan, a, a amely alapján úgy ítéltük, hogy ezek a vendégek a legmegfelelőbbek, a parlament részéről és a szakbizottság nevében ezeket a vendégeket hívtunk meg, más alkalmakkor más képviselők is voltak itt, a politikai a frakciók azok, akik eldöntik, kik a vendégek. Malagály úr, parancsoljon. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy megszervezte ezt a, az összejövetelt, és köszönöm, hogy felszólalhatok, nem vagyok tag ennek a bizottságnak, de mivel, hogy a e, helyzet rendkívül súlyos, és azért is, mert 15 nappal korábban néhány képviselőtársammal együtt Palesztinában tettem egy látogatást, úgy gondolom, hogy jó, hogy itt vagyok, és érdekelt ez a téma. Soha nem tapasztaltam ekkora távolságot két különböző beszédben, ilyen kevés időintervallum után. Nem emlékszem arra, hogy akkora távolságot és különbséget láttam a között, amit itt hallottam és láttam, és a között, amit tapasztaltam és hallottam 15 nappal ezelőtt a helyszínen. Gázában nem jártunk, mert oda nem engedtek be, kértük, nem volt lehetőségre, nem hallottam tehát sem a magyarázatokat, sem érvelést a palesztinak részéről, azok részéről, akik megpróbálnak túlélni Gázában. De a mindazt, amit hallottam, teljesen ellentétes azzal, mint amit most hallottam a mai napon engedje meg, hogy elmondjam, nagykövet úr, hogy először hallom, hogy hogy azzal próbálnak megmagyarázni egy hadi, hadműveletnek a rendkívül súlyos következményeit, azzal, hogy hát túl nagy volt a népsűrűség. Ez azt hiszem elfogadhatatlan, mint érvelés, és mint bármilyen szempontból elfogadhatatlan. Uh, amit a mai napon hallottunk az izraeli állam képviselőjétől, azt hallottuk, hogy a, az izraeli állam meg akarja védeni magát, és ez joga van. Igen, rendben van, és tudjuk, hogy a kormányok demokratikusan megválasztott kormány, de azt tudjuk, hogy a lakosság több mint a fele nem ugyanazt mondja, amit ön. Bisnaúval beszélhetett, vagy Ireminnal beszélhet, vagy Black and the Sounds, vagy mm, Norwegian Refugee Council-lal, mindezek a szervezetek, ők nem Hamas mellett állnak, nem a Hamas barátai, ők ennek ellenére nem ugyanazt mondják, amit önök. Ők olyan szervezetek, amelyek elkötelezetten harcolnak a demokratikus megoldások mellett, és annak érdekében, hogy véget érjen ez a konfliktus. És eh, egyértelmű, hogy ez az Izrael, amely szinten létezik, hogy ők is, izraeliek másképpen magyarázzák el a helyzetet, mint ahogy önök a kormány részéről. Nem kell elmenni Gázába az, hogy az ember meglássa, hogy milyen módon alázzák meg az embereket, és eltiporják az emberek eh, emberi jogait más falvakban, más megszállt területeken, és ugyanezeket láthatják, ugyanezeket a megaláztatásokat, ugyanezeket a jogtip, jogtiprásokat megnézhetjük a 400 kilométernyi falat, és ez egy konkrét, az egy eh, tapintható emberi jog, emberi jog tiprás. Amit, ami történik, az nagyon világos, az szemmel látható. És egyértelmű az is, hogy a, az izraeli hadsereg eljárása sem túl jogszerű, és hogy igenis történnek visszaélések. És úgy gondolom, hogy az ott élő lakosságnak szüksége van segítségre, nemzetközi szervezetek részéről. Mi és a kérdés, ami felmerül a magunk részéről, az az, hogy mi hogyan tudunk segíteni azon kívül, hogy felháborodunk, hogy összeülünk, hogy megbeszéljük a kérdéseket, és eh, nyilatkozatokat adunk ki, de fel kell tenni a kérdést, hogy mit tehetünk a gyakorlatban, felelősségteljesen, elkötelezve magunkat az emberi jogok mellett, amelyeknek az a feladatunk, hogy megvédjünk. Köszönöm szépen, Malagály úr. Hárman kértek még szót, eh, Litz, Becerra és Bruckner képviselők. Ugyanakkor kérem, röviden szóljanak, hogy, meg, hogy maradjon idő a vendégeinknek is, különben nem lesz elég idő ahhoz, hogy ők megválaszolják a kérdéseket. Akkor ebben a sorrendben Litz, Becerra és Bruckner. Parancsoljon! Litz úr, hogyha ön akar beszélni, parancsoljon. Köszönjük, Litz úr. Csak röviden szerettem volna elmondani, hogy ha nem teszünk semmit, akkor ez így megy tovább, amíg a gázai jövezetben nem marad már senki, senki sem fog már ott tudni élni. Ezért felvetnék egy ötletet, nem új elgondolás az egyébként, mi lenne, hogyha az izraeli hadsereg, mi lenne, hogyha Izrael a hadsereg akcióit, műveleteit felváltaná azzal, hogy ENSZ katonák állomásoztatását engedélyezi a területen, ők a rakétatámadások esetén is sokkal gyorsabban tudnának reagálni. Önök is tudják, hogy Katonai értelemben egyáltalán nem nehéz feladat azonosítani, honnan érkeznek a rakéták, tehát Izrael ebben az esetben jóval nagyobb védelmet élvezne, a palesztinok számára pedig ez azért lenne előnyös, mert ezek a katonák a határforgalmat is irányítani tudna, tudnák, ezzel a gázai övezet eh, hermetikus elzárása körvilágtól megszüntethető lenne, ellenőrizhetnék és megakadályozhatnák a fegyverszállítmányok érkezését a gázai övezetbe, mindkét számára tehát nagyon nagy előnyökkel járna egy ilyen lépés. Miért nem teszik ezt meg? Köszönöm. Gracias, señor Bruckner. Estudiaremos eso sí entre todos. Köszönöm, Bruckner úr. Ezt hát fogjuk tekinteni ezt a javaslatot. Litz úr. Osztam mindazt, amit Richard Howitt most elmondott, azt, hogy mennyire fontos mindannyiunk számára, hogy a tavalyi gázaövezetben Izrael ellen folytatott háborút követően mindenről tiszta képet kapjunk. Sokat segítene, hogyha nem csak a palesztin delegáció, hanem különböző más csoportok is, mint az, amivel én is például dolgozom, a fejlesztési csoport, szintén el tudna jönni illetve el tudna oda jutni. Szeretném aláhúzni, húzni, amit Izrael képviselője mondott. Izrael büszke lehet a plurális, nyitott, demokratikus szólásszabadság, a gyűlölet elleni kultúra meglétére. A német médiában például pont ezt olvastam ma, vannak olyan hírek, melyek szerint a kulturális miniszter mintha cenzúrázna bizonyos kulturális tevékenységeket az országban, és nem tudom, hogy vannak-e önöknek kapcsolata például a művészettel, tehát olyan vannak-e olyan civil szervezetek, amelyek lehetővé teszik hogy tárgyaljanak, beszéljenek a, a művészekkel, hiszen az ő életük nagyon fontos a társadalom számára, és fontos, hogy reflektáljanak a helyzetükre. A kérdésem tehát, hogy ezzel a területtel együtt tudnak-e működni, és van-e a hivatalos közegnek valamilyen nyomása? Ferere úr, köszönöm. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a vendégeinknek, akik beszámoltak a tapasztalataikról, és akik szabadon elmondták mindazt, amit el akartak mondani. Köszönöm különösen Golan asszonynak azt a mm, világosság, azokat a világos szavakat, amiket mondott, aki azért van itt, hogy kritizálja, hogy kritikus szemmel nézi a hadsereg, az izraeli hadsereg működését, hogy megváltozzon az az alaphozzáállás, ami sok kárt tett az izraeli hadseregben. A, képvis, a nagykövetségek képviselőinek is meg szeretném köszönni a szavait. Itt objektív emberi jog sértésről van szó a gázai övezetben, és mindannyian, ahogy, elnéz, ahogy elnézem, amellett vagyunk, hogy meg kell, megoldjuk ezt a helyzetet hogy megvédjük olyanokat egy olyan helyzetben, ahol nem létezik jogállamiság, nincsenek tiszteletben tartva a az emberi jogok, a nemzetközi szervezetek által kiadott határozatok mm, és megfelelő elszámoltathatóság kell. Ez azt jelenti, hogy mindkét fél részéről javítani kell ezen a helyzeten. Meg szeretném kérdezni az palesztin képviselet a képviselőnek, hogy mikor lesz a következő választás Gázában, Palesztinában, és mikor, milyen módon fogják azt azt a fajta megközelítést abba hagyni, amit Izrael mindig mond, hogy Izrael a felelős minden rosszért, és a gyűlöletbeszédet abba hagyni. Izraeltől meg megkérdezem, hogy mikor fogják megállítani az embargot, az embargot, mikor fogják a megszállást megszüntetni, és mikor fogjanak kivonulni Gázából. Azok a választások alapvető fontosságúak annak érdekében, hogy Palesztina a de, demokratikus kormány felé haladjon, egy olyan kormányt állítson föl azokkal a standardekkel, amiket mindannyian elvárunk, és remélem, hogy ott lehessünk mi a választásokon, hogy ott lehessünk és megnézhessük a helyzetet Gázában, hogy szemmel tudjuk követni azokat a fejleményeket, amelyek a demokrácia felé vezetnek el. Köszönöm, Beszerre asszony. Fordított sorrendben adom meg az önök, önöknek a szavakat. Most válaszolhat a kérdésekre, és elmondhatja mindazt, amit korábban nem mondott el it's your decision. First, I'd like to... Először is köszönöm mindenkinek a kérdéseket. Csak szeretném világosá tenni azt, hogy minden egyes véleményt tiszteletben tartok, amely képviselteti magát itt a teremben, és Dana esetében is így van ez. Sajnálom, hogyha itt valamiféle félreértés keletkezett. Az izraeli nép nevében beszélek, de nyilván nem az állam képviselőjeként vagyok itt jelen, a saját személyes véleményeimet is szemléltetem, amikor itt beszélek. Az egyik kérdés, amelyet feltett nekem egy képviselő, aki már elment a teremből, azt kérdezte, hogy több harci érintkezésre kerül sor, vagy kevesebbre, illetve, hogy vannak-e morális dilemmáink. Nyilván nincs olyan nap, amikor katonaként az ember ne szembesülne egy ilyen dilemmával. Nem akarok beszélni arról, hogy mi az indok annak hátterében, hogy megtörtént a gázai invázió. Nyilván, amikor mi egy hadműveletbe bocsátkozunk, az a cél, hogy az izraeli civileket megvédjük. Az egyik rokonom is 300 méter a gázai határoktól él, egy kibucban, és az ő életét nagyon nagy mértékben befolyásolták a Gázából érkező rakétatámadások. Az egyik képviselő a gázai gyermekekre kérdezett rá. Igen, amikor azt látom, hogy emberek halnak meg, amikor halott gyermeket látok, akkor természetesen ez szíven üt. Én is emberi lény vagyok, nekem is vannak testvéreim, rokonaim, nem akarom, hogy bárki is kárt szenvedjen, de amikor Gázába megyek, és ott látom a rokonaimat, van egy 7 éves unokatestvérem például, aki teljesen traumatizált, mert nem teheti meg mindazt, amit egy normális gyermek megtehet. Traumatizálták őt a háborús események, és közel élnek a határhoz, ezért 15 másodperces sincs, hogy eljusson az óvóhelyre, amikor megszólal a légvédelmi jelzés. Szeretnék egy személyes tapasztalatot is megösztön, megosztani önökkel a gázai övezetben tett tapasztalatomról számolnék be, hogy lássák, milyen nehéz adott esetben döntést hozni. Néhány évvel ezelőtt behatoltunk egy észak-gázai városba, Bethanonba, és saját szemünkkel láttuk, hogy ott felfegyverzett emberek beszaladnak beszaladnak egy mecsedbe. Nyilván, mivel egy mecsetről volt szó, körbevettük az épületet, nem akartunk behatolni az épületbe, körbevettük az épületet, és megvártuk, hogy a fegyveresek kijöjjenek, és utána azt láttuk, hogy nők mennek be az épületbe. Miután néhány óráig várakoztunk arra, hogy a fegyveresek elhagyják az épületet, azt láttuk, hogy a nők hijabba öltözve távoznak az épületből. Sokan hagyták el a mecsetet, és egyszer csak azt láttuk, hogy ezen nők közül néhánynak szakálla van. Tizenöt másodpercünk volt körülbelül, hogy eldöntsük, mit is tegyünk. Most a felfegyverzett szakállas nőkre lövünk, vagy engedjük, hogy elmenjenek, vagy esetleg ránk lőjenek? Ilyenfajta dilemmákkal szembesülünk, 15 másodpercünk volt, hogy döntsünk, és végül úgy határoztunk, hogy nem lövünk rájuk. Ilyenfajta morális dilemmákkal szembesülünk nap mint nap. Az instrukciókról is kérdeztek, illetve a parancsokról. Itt is néhány példát említenék. meg kell érteniük, hogy mielőtt a szárazföldi erők behatoltak a gázai övezetbe, körülbelül egy hetük volt a katonáknak, hogy felkészüljenek erre a hadműveletre. Mit gondolnak, mivel töltik a felkészülési időt a katonák? A legfontosabb az, hogy parancsokat kapnak, elmondják nekik, hogy mit tehetnek, mit nem tehetnek, tájékoztatják őket a harc érintkezés szabályairól, elmondják nekik, hogy milyen módon léphetnek fel, és milyen körülmények között elmondják nekik, hogy a civil lakosságot mindenáron meg kell óvni. Ez történik, amikor egy hadművelet előtt felkészülünk. Kérdeztek engem az izraeli tisztségviselőkről, és arról, hogy az izraeli hadseregben mik az alapvető szabályok. Egy alapszabályunk van az, hogy megvédjük az ártatlanokat. Itt egy papírt mutatok fel, ez az a, az erkölcsi kód, magatartási kód, amelyet az izraeli hadsereg tiszteletben tart. Mindig magamnál tartom ezt a kis papírlapot, amikor bevetésre megyek, mindig a zsebemben van, soha nem hagyom otthon, mindig velem van, és amikor valamiféle dilemma el elő, mindig ez, ehhez fordulok, ez az orientációs pont. Higgyék el, a katonák nem gondolkoznak azon, hogy a politikusok mit mondtak, vagy hogy az egyik-másik katonai vezető felettes mit mondott. Ehhez tartják magukat, ez, ehhez a szabályrendszerhez. Azt tartják szem előtt, hogy az ártatlan civilek életét óvják meg minden körülmények között, akkor is, hogyha lőnek rájuk, akkor is, hogyha a leg keményebb döntéseket kell meghozniuk, ez az igazi, igazán nehéz döntéshozatal. Szeretem volna ezt mindenképpen elmondani, mert nem fekete-fehér világban élünk. Arra is lekérdeztek, hogy mi a helyzet egy esetleges ENSZ misszióval. Higgyék el nekem, én is emberi lény vagyok. Biztos vagyok benne, hogy ebben az épületben sem akar senki háborúba menni, háborúzni. Én sem akarok, de végül mégiscsak erre kényszerülök, mert meg kell védenem a barátaimat. Gáza, a gázai vannak olyan emberek, akik remélhetőleg jól élhetnek, akik remélhetőleg tudnak úgy élni, ahogy szeretnének, és egy napon remélhetőleg utazhatnak is a világban, minden lehetőségük megadatik. De végül is a Hamász ott van a gázai övezetben, nem beszélhetünk a gázai övezetről úgy, hogy nem említjük egyúttal Hamászt is. A Hamász nem egy legitim kormány, a Hamász egy terrorista szervezet. Saját szememmel láttam, hogy mit tesznek. Nem kezelhetjük őket másként, csak is terrorista szervezetként, hogyha szabad bebocsátást engedünk a gázai övezetbe, akkor nem az fog történni, hogy a saját embereikről, saját népükről gondoskodnak, hanem további erődítményeket építenek, majd alagutakat építenek. Saját szemünkkel lát, látjuk, azt is, hogy most mi történik a határokon. Mindjárt be is fejezem. Hogyha bármire is emlékeznek majd abból, amit ma mondtam, akkor remélem ez az lesz, hogy Izrael egy demokratikus állam. És bár tudjuk, hogy a legmagasabb mércével mérnek bennünket, meg kell érteniük azt is, hogy a lehető legnehezebb helyzetben vagyunk, a közel-keleten van az országunk, nagyon nehéz körülmények között létezik Izrael, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megóvjuk a saját országunkat, és békében éljünk a szomszédainkkal. Ez a végső cél, függetlenül attól, hogy a, hogyan jutunk el a célig. Köszönöm szépen, és köszönöm még egyszer, hogy meghívtak ma. Lán, asszony, um, Megpróbálok röviden válaszolni én is. A katonai vizsgálatokkal kapcsolatban általában tapasztalat az, hogy a hadsereg konkrét eseteket vizsgál, egyéni viselkedésformákat, és például egy palesztinházból házból ellopása, rutin vizsgálatok, aztán volt az emberi pajzsal kapcsolatban egy vizsgálat, amikor egy palesztin tínédzsert használtak. Ezek mind benne vannak a bizonyítékaink és a jelentéseinkben. Amiről mi beszélünk, az azonban maga a rendszer, a, a bevetési szabályok, a, a, amiket a nem vizsgál a sereg. Nem hisszük azt, hogy a hadseregnek van módja arra, hogy az ilyen jellegű eljárásokat saját maga vizsgálja. Nem hiszem, hogy egy testület, bármely testület önmagát hatékonyan tudná ellenőrizni. És anélkül, hogy most részletekbe tudnék menni, az, ahogy a legutóbbi hadműveletben is, 2009-ben is, és a köztiekben a hadsereg a Gázában eljárt, az, a, az maga a politika, és mi ezt kritizáljuk, hiszen erről nem a politika dönt, mi ezt próbáljuk meg elérni, hogy meg kell nézni, hogy honnan jön, ki dönt abban, hogy hogyan harcoljon a hadsereg a Gáza övezetben. A gyűjtés az ugye kérdések voltak. Valóban van civil közvita, erről még tudnak beszélni. Ugye több ezer izraeli mond el ilyen eseteket, de ez egyre nehezebb lesz. Tel Avivban volt Izrael közepén legutóbb egy eljárás, ahol olyan embereket, mint én megvertek, erőszakosan léptek velünk szemben fel, mert tiltakoztunk a háború ellen. Nos, ez nem csak úgy jön lentről fölfele, ez föntről lefele is generálják. 2010-ben az akkori külügyminisztériumnál megállapítás volt, hogy terrorizáltak egy olyan volt katonát, aki megpróbálta elmondani, hogy miről van szó. Tehát meg kell törni a, csendet. Ha én látom ezt, akkor önök is tudják. Tudják, hogy különböző jogszabálytervek vannak, amelyekkel az olyan szervezeteket, mint a miénk, korlátok, finanszírozási megvonások és egyéb munka lehetőségekkel próbálják elnémítani, illetve azt megnehezíteni, hogy felemeljük a hangunkat. Általában a, volt egy kérdés a művészetekről. A különböző emberek különböző véleményeket mondanak, ez is bizonyíték, a filmek, a művészet terén is látható, bár ezt is támadják. Nem minket személy szerint, vagy művészeket személy szerint, hanem nem népszerű művészi nyelven beszélni a problémákról. A jogi kihatásokat nem kérdezi senki, hogy jogilag mi a büntetése annak, hogyha valaki a csendet megtöri. Ennek jogi kihatása nincsen, ugyanúgy, ahogy a, a hadsereg nem vizsgálja önmagát, de a szociális, a társadalmi kihatások az az, hogy azok a művészek, akik ezekről a kérdésekről beszélnek, azokat egyszerűen árulóknak tekintik. A Facebook üzenetek, amiket kapok, meg kellene nézni. De hát ez van. Ez van akkor, hogyha beszélünk a valóságról, és ez a belső izraeli probléma része. De ez persze nem tart minket vissza arról, hogy felszólaljunk. Ha visszatérhetnék arra, amit képviselők mondtak. Nagyon sok cikk, újságcím szerint mi a tartalomról akarunk beszélni. Én az úgynevezett rohatalmákat most nem említettem a hozzászólásomban. A katonai ellenőrzésről, a katonai hadműveletekről akartam beszélni. Gázában nem vagyok másokkal együtt sem nemzetközi jogi szakértő, de akkor, amikor distinkcióról beszélünk, hogy azt mondjuk, hogy 90 ezer robbanó bombát használtak a gázaövezetben, lakott területen, és ezek a és a repeszbomba a jellegénél fogva egész területeket vízszintesen megsemmisít. Ez, ez olyasmi, amire, amiről beszélni kell, bár a kollégám most nem beszélt. Ezek olyan esetek, ami azt mutatja, hogy a kormány megtorló műveleteket is elrendel. Ha valaki nem ismeri az eljárást, hogyha egy épületet akar lebombázni például, vagy megtámadni a hadsereg, akkor először az épület sarkára, kvázi figyelmeztetésként egy kis robbanó löveget lő ki, nem akarják a bent lévőket legyilkolni, az épületet akarják csak lerombolni, ez a, ez a különbség. Ennek van bizonyítéka, és a hadsereg valóban ez így jár el. Ezzel is azt bizonyítva, hogy mennyire figyel arra, hogy civileket ne bántson. De ha az emberekkel beszélünk, akkor az emberek, akik belülről élik ezt meg, akkor például azt mondják, hogy mennyit várnak, mennyit várnak az első figyelmeztető lövedék és a következő kilövések között. Mondjuk egy perc. És akkor utána mi van? mondja, aki mesél nekünk a saját tapasztalatáról. Mert ugye, de az is tudnak kell, hogy nem, nem csak hallomás alapján megtudott dolgokat publikálunk, hanem 8-10 éves munka a csend megtörése. Tehát amikor megkérdeztük, hogy egy perc alatt ki tudnak-e menni az épületből, és a válasz a következő elég, hogy két fiatal ember, 30-as éves, jó fizikumú állapotban le tudjon jönni mondjuk a második emeletről, de a negyedikről egy idősebb nő már nem tud. És akkor valaki mástól ugyanilyen helyzetben megkérdeztük. Tudjuk, hogy a korlának, hogy a katonaság tudja, tudatában van, hogy ö, kik vannak benne az épületben. Kérdeztük, hogy van-e lista, tudják-e, hogy hány embernek kell kirohanni a házból a figyelmeztető lövedék kilövése után. És azt mondják, hogy van, de nem aktualizáljuk. Tehát nem szükségszerűen pontos számokat ismerünk. Akkor honnan tudják? Kérdeztük. Hát erről nincsen semmiféle protokoll. Tudjuk, hogy vannak benne emberek, és tudjuk azt is, hogy vannak olyanok, akik nem jönnek ki. Az első lövedéket követően betelefonálunk, és hogyha ö, letelik az idő, akkor ö, megkezdjük a, a lövést. Világos, ha valaki úgy dönt, hogy benn marad, akkor nem kerülheti el, hogy a harcban ne vegyen részt. Tehát az ilyen jellegű eljárás, az ilyen jellegű bizonyíték, bizony zavaró. ezt halljuk a katonai beszámolókból, a katonák beszámolójából, és tulajdonképpen ez a nemzetközi humanitárius jog megsértése, ezt tudom, anélkül, hogy szakértő lennék. Az izraeli eh, hadsereg etikai kódexe, amiről Matan is beszélt, és amihez tartam, tartja magát, Például Hebronban meg kellett tanítani a katonáknak, hogy mi az a 11 forma, amivel emberi életet lehet kioltani. Láttuk a legutóbbi műveletből, hogy a katona kidobta ezt az etikai kódexet. Az izraeli társadalomnak meg kell tudnia, hogy mi történt. Végül pedig politikai értelemben a megszállás ellen vagyunk nem vagyunk kapcsolatban semmilyen politikai pártal Izraelben, beszélnek velünk az emberek, telepesek is, akik megtörik a csendet. Egy föld van, nem értünk egyet a megoldásról, hiszen különböző megoldási lehetőségek vannak, de abban egyetértünk, hogy valakinek meg kell tenni az első lépést, és meg kell érteni, hogy nem csak mi vagyunk áldozatok a katonai szolgálatban, akik pedig megtörik a csendet, egy dologban egyetértenek. A megszállás morális ára nagy, és nekünk kötelességünk tájékoztatni a társadalmat, hogy a nevükben mit tesznek. Az emberek méltósága érdekében a megszállásnak véget kell venni. A probléma része az, hogy újra meg újra visszatérünk, a nagy probléma igazából maga a megszállás. Mindenütt, ahol beszélek erről, mindenki azt mondja, hogy mindenütt azt mondjuk, hogy végre szólaljanak fel az állásfoglalás ellen, mert mindenki egyetért abban, hogy mindenki hazám, otthonom legjavát akarja. Köszönöm. Köszönöm én is. Estamos completamente... Sí, tranquila. Teljesen kifutottunk az időből, de Beszerra asszony két nagyon konkrét kérdést tett fel a nagykövetségek képviselőinek. Kérem, válaszoljanak egy-egy percben, mert teljesen kifutottunk már az időből. Parancsoljanak! Okay, thank you. Uh, since... Köszönöm szépen. Mivel csak egy percem van, gyorsan válaszolok. A gázai övezetbe való belépés lehetősége. A feltételezés, hogy Izraelnek bármi rejtegetni valója lenne, nos, én valóban nem uh, legitim, zárjuk a Hamaszt. Izrael nem ellenőrzi a gázai belépőpontokat, az összeseket. Egyiptom felől be lehet menni. Mi azokat engedjük belépni, akik segítik a palesztinokat, a, az ENSZ főtitkár, miniszterek, stb. Izrael támogatja a gázai övezet helyreállítását, amit nem támogatunk, az az, hogy azért menjen bárki a Gázába, hogy a politikai állásfoglalást adjon le az Hamasszal szemben. Mindenki beszélhet, tárgyalhat az izraeliekkel, nem rejtünk el semmit, átláthatóság mellett vagyunk mi is. Egyszerűen csak azt nem engedjük, hogy bárki belépjen akármilyen célral. Mivel erre vonatkozóan át tudom adni a különböző dokumentumaikat, mert sajnos nincs időm, de még egy dolgot elmondanék, ami az izraeli civil szervezeteket illeti valóban. A konfliktus időben az emberek emocionálisá válnak, a tüntetések vannak, de az olyan szervezetek, mint a, a csend megtörése, a, az izraeli civil társadalom úgy gondolom, hogy olyan léptékű kihívásokkal szembesül, amivel talán semmilyen más társadalom sem. A kormány képviselőjeként, jogi képviselőjeként meg kell, hogy védjem ezt a rendszert. Köszönöm szépen. Söblévi úr. Eh, deux points rapidement. Le premier point concernant... Először is eh, az, hogy Izrael egy demokratikus állam, amelyik tiszteletben tartja az emberi jogokat. Nos, a, ez valószínűleg érvényes a zsidók tekintetében, de a keresztények és a muzulmánok tekintetében ez nem így van. El kell mondjuk azt, hogy egy demokratikus állam nem alapít a kolóniákat eh, elfoglalt e területeken nem korlátozza más eh, állampolgárainak a mm, jogait. A izraeli az izraeli eh, az állampolgárok, akik nem zsidók, elszenvednek mindenféle megálláztatás és eh, jogtiprást. Egyetlen egy nem zsidó izraeli állampolgár dolgozik a központi bankban. Szükségünk van garanciák eh, Izrael részéről annak érdekében, hogy megfelelő módon tudjuk megtartani a választásokat Kelet-Jeruzsálemben, mint országunk fővárosa. Köszönöm szépen! Köszönöm! Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételét, nagyon érdekes volt ez az eszmecsere, nem ítér véget folytatjuk, elkötelezetten dolgozunk ezen a témán, és bármilyen információt, amit eljuttatnak hozzánk, azt nagyon szívesen fogadjuk. Köszönöm szépen! discussions. Kérem fejezzék be a beszélgetést, és folytassuk a vitával, amely az ukrajnai jelenlegi emberi jogi helyzetről szól. Mindenkit üdvözlök, és minden résztvevőnek minden jót kívánok, kedves kollégák! A, az Emberi Jogi Albizottság missziót küld Ukrajnába július 20-án. A program része a külügyi szakbizottsággal közös. Alapvető eszmecsere, amelyben rá szeretnénk majd mutatni azokra a kulcsfontosságú kérdésekre, amelyekkel Ukrajna emberi jogi kérdésekben szembesül, különösen a fegyveres konfliktus, a folyamatban lévő fegyveres konfliktusokból származó hátrányok. Mindannyian értjük a helyzetet, és látjuk, hogy óriási kihívásokkal küzd az ország és a kormány. A krím annektálását és a kelet-ukrajnai konfliktust követően a harcok újra intenzívebbek. A kulcskérdés most az emberi jogi kihatások. Egyre több sebesült van, egyre többet ér közvetlenül vagy közvetlen a harc. A média beszámolójából, emberrablásokról, törvénytelen gyilkosságokról, lerombolt lakókörnyezetekről, kitelepítésekről beszélünk. Több mint egy millióan áldozatai a kitelepítéseknek, kínzás, embertelen bánásmód szintén problémát jelent. Már korábbi alkalmakkor tárgyaltunk ezekről a a kérdésekről, kisebbségek helyzetéről, ezek között a krimi tatárok helyzetétől. Vendégül látunk a civil társadalom és a krimi tatárok képviselőit. Itt járt Valeria Lutkovska asszony, ombudsman, ombudsasszony 2014. decemberében. Konkrét kérdésekről is tárgyaltunk, mint Nagy Szavcsenko ügye, egy sürgősségi állásfoglalásban fogadtuk ezt el ez év áprilisában. A az Európai Uniónak minden lehetséges formában segíteni kell. Az igazságügyi, a rendészeti reformokat követően, a civil társadalom támogatását, együttműködését követően, és a kitelepített rendszerek sorsa, egészségügy és a gyermekek helyzete továbbra is óriási kihívás. Nos, ezek azok a kérdések, amelyekkel rendszeresen foglalkozik az EP állandó delegációja az EU-Ukrán Parlamenti Együttműködési Bizottság keretében. Folyamatos párbeszédet folytatunk a brüsszeli nagykövetséggel és a kormányjal. Egyebek között feltételezem azt is, hogy üdvözölhetjük Jelisejev nagykövetet. Remélem itt van körünkben. Köszönöm, hogy eljött. Mivel késésemben vagyunk, azt kérem, hogy mindenki a lehető legrövidebb formában szóljon hozzá. Elsőként Alexandra Matvicsuknak ad, adom meg a szót, tegnap találkoztunk már vele az ukrán meghallgatáson. Alexandra jól ismert és igen aktív eh, civil társadalmi aktivita, az SOS Elromaldán koordinátora, és eh, a Polgári Szabadságjogok Központjának elnöke. A legsürgősebb kérdésekről számol most be nekünk, ahogy a civil társadalom látja. Szervezete pedig részt vesz a helyzet nyomon követésében is. Azokon a területeken, amelyeket a fegyveres konfliktusok érnek. Macicsuk asszony, megadom a szót. Very much. Uh, I'm a representative of civil... Köszönöm szépen. A Máldan SOS polgári képviselője vagyok. Jogsegélyt kértünk az elfogott emberek számára a legutóbb. Most pedig nyomon követjük a politikai motivációjú eljárásokat a krím mitérségben és a háborús konfliktusokat. Azzal kezdeném, hogy Dombászban a krími forgatókönyv replikációjaként indult, de az Orosz Föderáció leállította az ukrán hadsereg bevetését. Hasonló vonásokat látunk a krími és a dombaszi forgatókönyvet között. A jogszerű fegyveres csoportok bevetése is egy ilyen elem. Dombaszban technikai, pénzügyi, katonai és emberi erőforrás szempontjából az Orosz Föderáció támogatta. Lugansknak nevezik magukat a Donetszki népköztársaságban, de tulajdonképpen különböző fegyveres csoportok konglomerátumát jelentik. Nagyon sok helyi orosz állampolgár is van közöttük, talán ismerik a neveket is. Jirkins, Strekov, Belst, Tábers. Nos, a fegyveres csoportok vezetői ők, olyan csoportok, amelyeket az orosz föderáció nem irányít. Nos, ezeket fizikai értelemben likvidálták, de mi most emberi jogvédőknek azt kell, hogy mondjuk, hogy a Dombászi terület mégis jog nélküli terület. Az összes illegális fegyveres csoport tagja em, élet és dolog ura minden fölött rendelkezik, és mindenki fölött az egész Dombaszki területen. Olyan kiválasztott emberek, akiket bocsánat, különböző szempontok alapján választják ki az embereket, ukrán nyelvet használnak, más vallásúak. El kell mondjam azt is, hogy más emberi jogi szervezetekkel, nemzeti jogi, szer, emberi jogi szervezetekkel a a civil társadalom kínzásának és csökkentésének, legyilkolásának vagy elűzésének szervezett rendszerét látjuk el mögött. Egy olyan sztálini típusú rendszer. A különböző résztvevők feladata, hogy a civil polgárok likvidációs listáját összeállítsák. Őket elrabolják, megkínozzák, vagy akár meg is ölik. A konfliktus eredményeképpen Az ukrán hivatalos adatok szerint pusztán mintegy 8000 embert öltöttek meg, és közülük 7000 civil. 400-an Donbassban fogvatart, fogságban vannak, 4000 en eltűntek, és mintegy 2 millió embernek kellett szülőföldjét elhagynia. Csak idén a, a Malden adatbázisa szerint körülbelül 2000 embert fogtak el, kínoztak meg pusztán azért, mert ukrán pártiak voltak, szimpatizánsok. Ez az egyik legfontosabb, a legfontosabb eleme az ilyen erőszaknak az orosz propaganda és a gyűlöletkeltés A, az emberek félnek. Az orosz eh, televíziót nézők úgy tudják a hírekből, hogy eh, az úgynevezett fekete hunta le fogja gyilkolni az összes oroszul beszélőt a térségben. Az úgynevezett Lugansk és Donetszki eh, köztársaság fölött ellenőrzést gyakorolnak, és ezek a csoportok követik el az összes emberi jogsértést a térségben. Röviden ajánlásokat foglaltunk össze, amiket megfogalmaztunk, de ha megengedik, azért még néhány szót szólnék arról, hogy a krími helyzet hogyan alakult, hiszen óriási a veszély ott is. és mindenképpen be, szükséges beszélni róla. Úgy láttuk, hogy, az, hogy a civil lakosság életét szisztematikusan veszélyeztetik és oltják ki. Nagy léptékben. Azért nagy léptékben, mert az élet minden területére kiterjed a félszigeten, politikai indítatású. Tavaly mint egy húsz tucatnyi embert elraboltak, hatot megkínáltak, hatot ö, megkínoztak, és ö, legalább tizen, ö, a holléte ismeretlen. Ez az úgynevezett krím önvédelmi szervezet, ez egy paramilitáris szervezet, amely mögötte áll de nem vizsgálják ezeket az ügyeket, és a paramilitáris csoportok tagját, tagja ellen nem indult egyetlen eljárás sem. Meg kell, hogy mondjam, hogy jelentős propaganda kampány is van. Ez például az a poszter, amit ami válasz nácista, bocsánat, náci ukrán vagy orosz ilyen ö, propagandával jelennek meg. Az ukrán állam szuverenitását ö, fenyegetik, ö, követeljük, hogy az emberi jogsértéseket, emberi jogok eltipróit állítsák bíróság elé. A krimi tatárok biztonságát követeljük, mert szisztematikusan fenyegetik életüket, végül pedig mindenféle független civil társadalom létét szeretnénk, ha biztosítanák, mert jelenleg óriási fenyegetésnek van, vannak kitéve ezek a szervezetek. Az Orosz Szövetség minden lehetőségét felhasználják velük szemben, de ha az orosz köztársaságban szelektíven alkalmazzák ezeket az eszközöket, akkor a krím önrendelkezési csoport minden lehetőséget megragad az eltérő vélemények elnyomására. A krimi tatárokat, újságírókat, másokat arra kényszerítik, hogy hagyják el a félszigetet. Elmondható összefoglalásként, hogy azok, akik nyilvánosan lépnek fel, um, dilemma előtt állnak. Vagy elhagyják a Krímfélszigetet, vagy mindenféle köztevékenységet feladnak és csendben maradnak. Az Orosz Föderáció e, álláspontja a kérdésben mindenki számára ismert. Négy dolgot szeretnék hangsúlyozni. Úgy gondolom kiemelkedően fontos lenne, hogy az Európai Parlament közmeghallgatást rendezzen a, a krími, em, dombaszi emberi jogi helyzetről, az orosz propaganda problémájáról és egyéb emberi jogi e, szempontokról. Másodszorban önök is tudják, hogy Ukrajna elfogadott elfogadta az Európai Egyezmény néhány cikkét. Az emberi jogszervezetek támogatjuk ezeket a lépéseket, mert úgy gondoljuk, hogy Ukrajna nem tudja megvédeni területén az emberi jogokat. Különösen ott nem, ahol az orosz föderáció van jelen, vagy, vagy ahol a fegyveres csoportok. Javasoljuk azt, hogy elfogadjanak egy új határozatot, és vegyék leltárba azokat a törvényeket, és módosítsák, amelyek nem hatékonyak bizonyíthatóan, és amelyek az emberi jogok korlátozását teszik lehetővé. Ajánlásunk tehát az, hogy mivel Ukrajna most a reform folyamat közepén van, melynek része a civil társadalom is, hiszen a rendészeti szervekre folyunk, a főügyészség, a bírói kar modernizálásába bevonják a civil szervezeteket is. Ezért kérjük az önök támogatását, a nemzetközi szakértők támogatását nem csak az állami szinten, hanem a civil társadalmak szintjén is. Utolsó megjegyzésem pedig a római egyezmény. Azt kérjük, hogy az Európai Parlament folyamatosan emlékeztesse hatóságainkat arra, hogy kötelesek a római állásfoglalást elfogadni. Úgy gondolom, hogy ez az emberi jogi viszonyokat befagyaszthatja. Köszönöm a figyelmüket. Hogyha kérdésük lesz, tudom, hogy nincs sok időm, és sajnos el kell menjek a repülő miatt, de hogyha mégis van kérdésük, szívesen válaszolok. Thank you, Alexandra. We admire you. Köszönjük szépen. Nagyra értékeljük a bátorságát és az elkötelezettségét az emberi jogok mellett. Még egyszer szeretném elmondani, hogyha valakinek kérdése van, Matécsuk asszonyhoz, Neki el kell mennie, ezért, tehát hogyha kérdésük van, akkor a későbbiek során írásban eljuttathatják hozzá ezeket a kérdéseket. A második felszólalón következik, a második meghívottunk, Ányáska, Piaszecske, ő, aki Kievben projektkoordinátor. és az Open Dialogue Foundation, tehát nyitott párbeszéd alapítvány képviselője. Több emberjogi projekttel foglalkozott ez a szervezet, partnerségben különböző nemzetközi szervezetekkel és civil szervezetekkel. Az Open Dialogue részt vesz a helyzet monitorozásában is a különböző régiókban és jelentéseket készített, beleértve az önkéntes alakulatok tevékenységét, és erről is készítettek többek között jelentést. Anyáska, tessék! Köszönöm szépen, Tőkés úr, köszönöm mindenkinek a lehetőséget, hogy itt lehetek ma, és hogy felszólalhatok önök előtt. Ahogyan Tőkés úr már elmondta, Valóban projektkoordinátora vagyok egy nemzetközi civil szervezetnek, aminek a neve Open Dialogue Foundation, nyitott párbeszéd alapítvány, és ennek van egy állandó képviselete Ukrajnában is. Másfél éve kezdtük el a munkánkat a Majdani, Majdanon történt események kezdete óta. Dolgozunk, létrehoztunk egy állandó irodát, és támogatni kívánjuk Ukrajnát a folyamat során, de segítséget kívánunk nyújtani a monitorozásban, a monitoringban is. Ezzel szerettem volna röviden ismertetni azt, hogy mit is teszünk. A kollégám már nagyon részletesen bemutatta, hogy Ukrajna keleti részén és a szigeten milyen helyzet uralkodik. Kiegészíteném azt, amit elmondott Projektkoordinátorként, attól eltekintve, hogy a jogalkotási munkát is segítem, kollégáimmal együtt egy hosszú távú megfigyelési missziót is koordináltunk, és technikai támogatást nyújtottunk olyan újságíróknak, akik Ukrajna keleti részére látogattak el. Ennek köszönhetően nagyon sok információra tettünk szert arról, hogy mi is történik valójában. Ami az ajánlásokat, javaslatokat életi, amelyeket megfogalmaztunk, ahogyan Sasha már mondta, nagyobb számú nemzetközi megfigyelőre lenne szükség Ukrajna keleti részén. Az információink, az adataink azt mutatják, és ezt, ez szerepel a jelentéseinkben is, amelyeket elküldtünk brüsszeli kollégáinknak. A kelet-ukrajnában harcoló katonák akik a Donetszki repülőtérnél harcoltak, illetve a Strasztjai erőművet védték. Ők is kérték, hogy legyenek állandó jelleggel jelen nemzetközi megfigyelők, de sajnos nem érkeztek ilyenek az országba. Az EBSZ képviselőihez többször is ezzel a kéréssel fordultak, megkérték őket, hogy jöjjenek el az országba, kísérjék figyelemmel a helyzetet, közvetlenül ott helyben, de sajnos a kérelmek nagy részével nem foglalkoztak időben. Ez lenne a legfontosabb ajánlásunk, illetve a fő kérésünk a nemzetközi közösség felé. Azt szeretnénk, hogyha kézzelfogható módon bennének részt a helyzet kezelésében. Nagyon nehéz számunkra, hogy nyomon kövessük a helyzetet a fronton, még Kievben is gyakran. Nagyon nehéz tényszerű információkat szerezni arról, hogy mi történik. Nehéz az információ tengerben megtalálni a megbízható adatokat, és ha a nyílt forrásokra támaszkodunk csak, és nem kapunk első kézből származó információkat, akkor természetesen nem alakíthatunk ki teljes körű képet arról, hogy hogyan is alakul a helyzet. Ez lenne tehát a legfontosabb kérésünk, illetve ajánlásunk. Nagyon nagy szíveséget tennének Ukrajnának azzal, hogyha jelen lennének Ukrajna keleti részén, ha odautaznának, megnéznék, mi történik ott helyben, találkoznának az ottani emberekkel. Nagyon hálásak vagyunk az Európai Unió képviselőinek, akik jártak Ukrajna keleti részén is, ott a saját szemükkel látták, hogy mi történik. Ami az emberi jogokat illeti, Ukrajna keleti részén, itt háborúról van szó, komoly fegyveres konfliktusról beszélünk, vannak atrocitások, megsérülnek az emberi jogok. De teljes határozottsággal mondhatom azt, hogy ami az ukrán felet illeti, szinte nem is történik atrocitás. Ukrajna keleti részén harcoló honfitársaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy humanitárius segítséget nyújtsanak a keleti országrészben élő lakosságnak. Gondoljunk itt az élelmiszerellátásra, a vízellátásra, az alapvető élelmiszerekkel való ellátásra, de sajnos az állami entitás nem tud mindig hatékonyan fellépni, Bizonyos falvakat teljesen elvágtak például a vízellátástól, a villamosenergia ellátástól. Az ottani emberek meghaltak volna, hogyha az önkéntesek nem segítenek rajtuk, akik pénzt gyűjtenek a nemzetközi közösségtől, illetve az ukrán társadalmon belül. Az életüket kockáztatják ugyanis ezeket az, ezt az országrészt folyamatosan bombázzák, teljesen kiszámíthatatlan módon. Humanitárius segítségnyújtásra adták a fejüket ilyen rendkívül nehéz körülmények között. Összefoglalva tehát, így néz ki a helyzet, meg tudom erősíteni, amit kollégám Sasa Matvicsuk mondott, a helyzet nem oldódik meg a közeljövőben, nem beszélhetünk teljes körű invázióról sem, de úgynevezett fagyott konfliktusról sem. Mindannyiunknak azon kell munkálkodnia, hogy a helyzet megoldódjon, hogy a konfliktust a lehető legszűkebb keretek közé szorítsuk, de természetesen fontos, hogy célzottan cselekedjünk, és az is nagyon fontos, hogy a releváns információkra és a helyben gyűjtött adatokra támaszkodjunk. Mindenek előtt az első kézből származó információk fontosak, és fontos a személyes jelenlét is. Nagyon szépen köszönöm, és ha kérdésük van, szívesen válaszolok. Nagyon szépen köszönjük, Agnieszka. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszámolót. Szolidárisak vagyunk Ukrajnával, szorosan figyelemmel kísérjük az ottani eseményeket, és az Európai Bizottság, az Európai Unió nagyon nagy szerepet vállalt a humanitárius segítségnyújtásban. Ez a továbbiakban is így lesz, az Európai Parlament is részt fog venni a jövőben ebben a munkádban. Most pedig Andreas Kirchhoffot szeretném bemutatni mindenkinek. Ő az ENSZ menekültügyi főmegbízottjának hivatala nevében érkezett hozzánk. Mivel június 20-án van a Menekültek Világnapja, szeretném megragadni az alkalmat, és szeretném megköszönni az UNHCR erőfeszítéseit világszerte. Közvetlen szomszédságunkban is szerepet vállaltak, délen is és keleten is. Nagyon nehéz munkát végeznek, rendkívül nehéz körülmények között. A menekültek, a belföldi menekültek, a menekült státuszért folyamodók mind-mind albizottságunk főbb témáit képezik. Az UNHCR megérdemli az elismerésünket és a támogatásunkat. Ukrajnában is jelen van, és most beszámolót hallhatunk majd arról, hogy hogyan is néz ki ott helyben a helyzet, mi a helyzet a menekültekkel, a belföldi menekültekkel, hallhatunk majd néhány szót a politikai irányról és arról, hogy milyen szükségletek mutatkoznak meg ott helyzetben. A gyermekek helyzetéről is hallhatunk néhány szót a szociális ellátáshoz való hozzáférésről, és így tovább. Júliusban a DROA tényfeltáró missziója, utazása szintén előtérbe helyezhetné majd ezt a témát. Kirchhoff úr, öné a szó. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Köszönöm, hogy meghívták a hivatalt, hogy az ukrán helyzetről folytatott vitában részt vegyen. Valóban a munkák középpontjába került ez. A keleti műveletek miatt a területek nem kormányzati ellenőrzése miatt, amelyek az elmúlt hónapokban egyre erősödtek. Előadásomban több kihívásra szeretnék rámutatni, amelyet a, a kitelepített személyek biztonságával kapcsolatban látunk. Szeretném kiemelni, hogy június 20-ához közeledve Ukrajna egy nagyobb, nagyon sötét kép része a világban véleményünk szerint a főbiztosnak ki kellett jelentenie, hogy a kitelepítések olyan dimenziót öltenek, amit csak a második világháborúban láttunk korábban. Ahogy az idei statisztikai frissítéseket végezzük, már most látjuk, hogy a kitelepítések nem lesznek jobbak. Ez emiatt a teljes humanitárius közösségnek egyre kevesebb forrása van az ilyen helyzetekre. Ukrajnában szorosan együttműködünk az EU-val, az ECO-val, ami a humanitárius támogatási hivatal. A donoroknál is látjuk, hogy egyre nagyobb nyomás van rajtuk. Az ukrán kitelepítések egy évvel ezelőtt mintegy 30 ezeren voltak, akiket kitelepítettek a Donbass régióból, és, a, a, és Krímiából némileg kevesebbet. Ma már Ukrajna a világ eh, tíz legtöbb kitelepítettjével van egy sorban, Szudánnal, Kolumbiával. Elmúlt években egyre nagyobb léptéket öltött a kitelepítés, és vannak olyan csoportok, akiket nem is regisztrálnak. A kormány óriási kihívásokat kellett, hogy leküzdjön ezzel az új jelenséggel kapcsolatban, és ezen mogatni a lehető legjobban a kormányt. Ha megnézzük Ha megnézzük, akkor a legégetőbb és a legnagyobb változást mutató terület az az, hogy a humanitárius segítségnyújtók is egyre kevésbé férnek hozzá azokhoz a területekhez, amit a kormány nem segít. Pedig függetlenül attól, hogy melyik oldalon a civileket segíteni kell, és képesnek kell lennünk arra, hogy a különböző határvonalakon át tudjunk lépjük. De a humanitárius útvonalak legfontosabb átkelőhelyeit már két hete lezárták, és a hatóságok engedélyezés, engedélyének kiadása kiszámíthatatlan. Alternatívákat keresünk, hogy elérjük a kormányzat által nem segített területeken a lakosságot. De aggodalommal figyeljük, hogy a helyzet romolhat, hiszen vannak olyan kezdeményezések, hogy megakadályozzák a kormányzat által nem ellenőrzött területekre való bejutást. Június 3-án az ukrán parlament képviselőinek egy csoportja egy törvénytervezetet nyújtott be, amely a nem kormányzat által, a kormányzat által nem irányított területekre megtiltaná a humanitárius segélybe vitelét, hiszen sem élelmiszerhez, sem gyógyszerhez nem jutnának az emberek ott. A humanitárius segélyt az EBESZ vagy a vörös szervezet kezelné. Mindenképpen el kell kerüljük azt, hogy negatív hatása legyen az ilyen jogszabálynak a humanitárius segélyekre. Nem hisszük, hogy a parlamenti képviselőknek ez lenne a szándéka. Nem akarják bürokratikusabbá tenni vagy megtiltani a humanitárius segélyt, de hát ezt figyelembe kell venni a törvénytervezet során. A törvény vita tárgyát képezi, elképzelhető, hogy a parlament jelenlegi ülésén még azért elfogadják, az üléssorozatnak július, júni, július közepén lesz vége. Másrészt viszont azt is látjuk, hogy egyre nagyobb a, agadályokat támasztanak a nem kormányzati szereplők. Csökkentik különösen a nem kormányzati szervezetek munkáinak a lehetőségét. Másodszorban a mozgásszabadságot is korlátozzák a háborúval sújtott a civilek számára. Nyilvánvaló, hogy az embereknek kell, hogy legyen módja arra, hogy biztonságba tudjanak menni, vagy az alapvető életet biztosító szolgáltatásokat elérjék minden bonyolultabb eljárás nélkül. Most egy olyan engedélyezési rendszer van hatályban, azok számára, akik ezen a, ezeken a határvonalakon átmennek, amely nem nem terjed ki azokra, akik a, a bizonytalanságból menekülnek. Ezt a, ha ezt az engedélyrendszert nem lehet eltörölni, akkor legalábbis hatékonyabbá kell alakítani, hogy akár nem kormányzati területekről, ha nem érzik magukat az emberek biztonságban, akkor elmehessenek. Vagy azért, hogyha mondjuk más területekről orvosi segítséget kell kapjanak. Nyilván kapacitás kérdések is felmerülnek itt a hatóságok túl, Eh, talán nincs, nem rendelkeznek elegendő emberrel, számítógéppel, de van, amit pragmatikusan meg lehet oldani. Harmadsorban van egy, olyan, van egy regisztrációs rendszer is országos szinten, ez pozitív. Az ukrán kormány vezette be ezt a rendszert, ami azonban túlterhelt. Számos hiányossága is van, csak egy példát említsek. A gyerekek, akik eh, szülők nélkül érkeznek be, vagy gondok nélkül, azokat nem lehet regisztrálni menekültként. Tehát a gyerekek nem jelennek meg a könyvekben, és így nem férnek hozzá a kitelepítetteknek járó támogatáshoz. A negyedik dolog. Látjuk, hogy egyre nagyobb szükség van a óvóhelyekre, az életkörülmények, alapvető életfeltételek biztosításához. Vannak sürgősség formában kialakított óvóhelyek, de hosszabb távú távon kell gondolkozni. Az emberek, akik nem tudják megengedni maguknak, hogy valamilyen helyen lakrakjanak, azoknak második, harmadik áttele, kitelepítési helyre kell költözni. El lehet kérdezni, hogy ez a, a már amúgy is sokat szenvedett családok számára mennyire romboló hatású. Az, az aknák és taposó aknák használata is szörnyű. Vannak olyanok, akik egyre többen vannak, akik életüket veszték. A Erre a kérdésre sokkal jobban kell figyelni. Sajnos, bocsánat, Szerencsére a, a bányászattal kapcsolatos tevékenységek az ENSZ fejlesztési programban és a Dán, bocsánat, aknamentesítési programban sikerül a figyelmet az atlantlanítás egyre súlyosabb problémájára irányítani. A hatodik dolog, amiről beszélni szeretnék pedig az az, hogy a a szociális juttatásokhoz való hozzáférés is biztosíthatatlan a nem kormányzati területeken. Aki tehát nyugdíjat kap, annak el kell hagynia a területet, és kitelepítettként kell regisztráltatnia. Az emberek ezért, akik ott maradnak a területeken, óriási nehézségekkel szembesülnek. Köszönöm, hogy felvetették ezt a, le, biztosították ezt a lehetőséget, és remélem, hogy Ukrajnát fogja szolgálni az Önök szakbizottságának munkája. Nagyon szépen köszönjük Andreasnak. Mindig nagyon megrendít bennünket, amikor arról hallhatunk, hogy milyen kihívásokkal, problémákkal szembesülnek az ukrán polgárok nap mint nap. Az Európai Unió teljessége szolidaritást vállalt Ukrajnával és Ukrajna keleti részével, és foglalkoztat bennünket az ország sorsa. Kritikus, gazdasági, humanitárius helyzetbe került az ország. Az ország teljes lakosságát támogatnunk kell és az Európai Unió tagállamainak szolidaritására mindenképpen szükség van ebben a rendkívül nehéz humanitárius helyzetben. Most szeretném megadni a szót a tisztelt parlamenti képviselőtársaimnak. Nincs túl sok időnk, ezért kérném, hogy mindenki egy percben mondja el mondandóját. André Plenkovics kapja meg elő, először a szót, mint az Európai Parlament EU Ukrajna delegációjának elnöke. Nagyon szépen köszönöm, köszöntöm a vendégeinket, Mátvicsuk asszonynak sem se kellett mennie, mert utazik, de nagyon szépen köszönöm minden esetre a felszólalóknak, hogy bemutatták nekünk, hogyan is alakul az emberi jogok helyzete Ukrajnában milyen háborús bűnöket követtek el az elfoglalt területeken, és így tovább. Szeretném elmondani, hogy az új parlamenti közgyűlés első találkozója alkalmával is hangsúlyoztuk, hogy szeretnénk, hogyha az emberi jogi jogsértések kérdése folyamatosan, rendszer, rendszeresen a DROA szakbizottság rendjén szerepelne a delegációnkkal együttműködésben. Úgy érezzük ugyanis, hogy, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon nehéz kérdés. Nem csak a civil szervezetek feladata, hanem nyilván az ukrán hatóságok is, hogy feltárják a tényeket a bűncselekmények elkövetését követően. Más országok tapasztalataiból megmutatkozott már, hogy ez milyen nagy erőfeszítésekkel jár. Szeretném azt is elmondani, hogy a jelenleg megszállt terület jelenleg megszállt terület. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy Ukrajna területi egységét újra szavatolni lehessen. Donetsk, Lugansk és a Krímfélsziget újra vissza kell, hogy térjen, újra az ország részeibe kell, hogy váljanak teljes körűen. Ezt kell célul kitűznünk, és ezt a célt kell követnünk, ebben a tekintetben pedig az Európai Unió és más nemzetközi szereplők szerepvállalása elengedhetetlen. Ezért nagyon fontos az is, amit az UNHCR tesz, az ENSZ koordinátoraival és a keleti partnerség országainak képviselőivel is volt egy vitánk tegnap, és azt hiszem, hogy az ön tapasztalata, az önök tapasztalatai nagyon fontosak, és itt utalnék arra is, hogy az én hazámnak is van tapasztalata ebben, ugye Horvátországnak is sokat segített az en szerepvállalása, és legyen szó a decentralizációról, vagy például a belföldi menekültek, vagy a külföldre menekülők helyzetéről, ugye időközben több mint két millió menekültről beszélünk, ez egy hatalmas válsághelyzet, ezért tehát olyan fontos a jövőbeni szavazásokon való részvétel, a megfigyelők jelenléte és más egyéb elemek is nagyon fontosak. Ezeket mind jogalkotásilag és operatív módon is a lehető legjobban kell kezelni. Mi támogatjuk Ukrajnát, támogatjuk az önök erőfeszítéseit abban, hogy végre béke jöjjön létre, és békésen reintegrálódjanak az általam említett területek. Sok szakbizottság, sok szerv és grémium érzi itt úgy, hogy ez egy prioritást. Mi a magunk részéről mindent meg fogunk tenni, amit csak tudunk. A DROA szakbizottság, az AFET szakbizottság, a delegációs vezetőség, Schulz elnök úr is sokat tesz, ő ugye július elején Ukrajnába látogat, ezzel próbáljuk azt mutatni, hogy mi a jó oldalon állunk, és próbálunk mindent megtenni azért, hogy javuljon a helyzet. Köszönöm, László. Köszönjük Plenkovics úrnak, Zsib úr a következő Felszólalunk a parlamenti képviselők részéről. Tessék, Andrei. Köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy ami a részleteket illeti, az előadás amit Andreas Szakihoff úr bemutatott az ENSZ képviseletében rendkívül hasznos volt itt az Európai Parlamentben. Másfél millió belső menekült, és ez nem a teljes összeg, ugyanis ők nem mindannyian regisztráltak. Ez a, ez, ez a rendszer nem teljes, ez amelyik megszámolja az embereket, ez nem százszázalékos, ez lehet, hogy több emberről van szó, lehet, hogy egy jóval nagyobb össze, lehet, hogy jóval nagyobb számot kapunk a végén. Nagyon sokan aztán külföldre mentek el, 200 személy Dombászból elment Lengyelországba, a Caritas fogadta be őket. Jelenleg mi a földközi tenger térségére koncentráltunk, mert ott valójában egy eh, emberi, egy humanitárius katasztrófa történik, ugyanakkor a saját eh, az előtt előttünk nem látjuk, hogy mi történik Ukrajnában, mert Ukrajnában is rengeteg menekült van, olyan emberek, akik nem kapnak semmilyen támogatást, mert ott léteznek ezek, a, ezek az ütköző zónák, amelyek meggátolják a segítségek eh, oda jutását. Kérem, mm, mely, mesélj el, mondj el nekünk, hogy mennyire mély ez az instabil térség. Olyan, emberekről, olyan térségről van szó, ahol emberek laknak, hányan laknak ott, és oda nem jut el semmilyen segítség az ott lakóknak. Nem kapnak segítséget, és nincs garantálva a biztonságuk. Hölgyem, önhöz is fordulok, mert ebben az esetben oda kell figyelni, mert ez egy szokatlan jelenség, ugyanis oda akarjuk juttatni a segítséget, de nincs mindenek meg a megfelelő csatornák, elakadnak a segítségek. Ezt a kérdést mindkettőjükhez intézem. A jelenlegi helyzet esetén, helyzet fennmaradása esetén visszatér a belső instabilitás Ukrajnában? hogy lesz még egy felkelés, még egy Majdan téri esemény. Mert itt van a kivándorlás, ez a nyomás, és ez nagyon-nagyon súlyos helyzetet idézett elő. Kérek szépen mindenkit, hogy tartsák be az egyperces felszólalási időt, mert kevés az időnk. Most pedig Demeszméker úrnak adom meg a szót. Ő a harmadik felszólalónk. Ja, eh, thank you well, meneer de voorzitter. Ja, er is... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban természetesen, amit mondani szeretnék, az először is az, hogy köszönöm. Köszönöm a beszámolókat, valóban nagyon súlyos a háború, ezt tudjuk is, de hallottuk is Kelet-Ukrajnában. A házon belül is, és azon kívül is nem szabad csendben maradnunk, ha emberi jogokról van szó. A probléma a hozzáférés. A krím el van zárva, Kelet-Ukrajnában. Nagyon nehéz a nemzetközi megfigyelők számára is a, a belépési lehetőség, a hozzáférhetőség. Tehát sokkal nagyobb jelenlétre lenne szükség. És a hölgynek igazat adok, valóban én is meg tudom erősíteni, amit elmondott a, a kelet-ukrajnai helyzetről. Az ottani ukrán hatóságok ugyan még ellenőriznek bizonyos területeket, de vannak olyan falvak, olyan kisebb közösségek, amelyek teljesen el vannak zárva a, a külvilágtól. Februárban jártam ott a Donetszki repülőtér környékén, nem volt kockázatmentes, de elsősorban idősek még mindig élnek ott, ezeket egyszerűen ott hagyták. Víz nélkül, élelmiszer nélkül, gyógyszer nélkül, el kell képzelni, mit jelent ez. Semmilyen segítséget nem látnak. Az önkéntes szervezeteken kívül és az önkéntesek konvoja nélkül, akik ezeknek az embereket a legszükségesebbeket oda tudják vinni, de tulajdonképpen minden másban magukra vannak hagyatva segítség nélkül, és ez lehetetlenség saját magunknak is ezt a kérést fogalmazom meg, hogy többet kell jelenlétnünk, nagyobb láthatósággal kell jelenlétnünk, mert óriási ott a szükség. Azok a kapcsolatok, amelyek számomra sporadikusan léteznek, tehát e-mailen, interneten keresztül viszont azt mondják, hogy, hogy kiáltó, segít, tehát, tehát egekbe kiáltó helyzet van, visszaélések, bántalmazások, élelmiszerhiány, vízhiány, minden egyéb hiányzik, minden hiányzik, amire nagyon kell figyeljünk és látnunk kell, és láttatnunk kell. Az ENSZ kimondottan jó munkát végez, úgy gondolom, gratulálok, és tulajdonképpen csak dicsérni lehet azt a kiváló és rengeteg munkát, amit elvégeznek. Az IDP-k, a kitelepítettek léptéke olyan, hogy nyilvánvalóan az én válaszom szerint is túl kevés ember tud róla. Több mint három órába telik Brüsszelből odarepülni, és az egyik legnagyobb humanitárius válság három órára Brüsszeltől van, ami európai területen a második világháború óta megfigyelhető, és nagyon-nagyon kevesen tudnak róla. Úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelmet kellene a nyilvánosság számára, biztosítani. Egyszerűen fel kell hívni rá a figyelmet. Ezért mondom, hogy több jelenlét, erősebb jelenlét, célirányosabb, nagyobb segítséget kell mondani, hiszen az emberek óriási szükségben vannak. Köszönöm szépen. Azt kérem mindenkitől, hogy próbáljon röviden hozzászólni. 12-kor ugyanis be kell fejezzük ezt a napi rendi pontot. Borzasztóan kevés az időnk. A következő Koradza Bélt asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd mondjam el, hogy az a tény, hogy önnek korlátoznia kell az időt, az is azt mutatja, hogy mennyire nem megfelelő ez a vita, hiszen olyan súlyos a, az emberi jogsérték, olyan katasztrófás a humanitárius helyzet jelenleg Ukrajnában. A delegációnk, az Ukrán Közös Bizottság delegációja nagyon örül annak, hogy ez a mai megbeszélés létrejöhetett, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy erőinket erős egyesítsük. Február 25-én egy állásfoglalást fogadtunk, amelyben egyértelműen kérjük, hogy az Európai Parlament támogassa azt a kezdeményezést, hogy egy közmeghallgatás sorozat, nem egy ülés, egy sorozat jöjjön létre, amivel az emberi jogi kérdések, e, az emberi jogsértéseket vizsgálják ki a nemzetközi szervezetekkel együtt, úgyhogy nagyon üdvözlöm az UNHCR-t, hogy itt van, és a civil társadalom képviselői. De ez nem elég, ez nem elég. Nagyon sok kollégáról tudok, akik támogatják azt a gondolatot, hogy legyen egy közmeghallgatás sorozat, ez az ülés a weben keresztül nyomon követhető, publikus a jegyzőkönyve, de ennél sokkal többre van szükség. Nem pusztán arról van szó, hogy előkészítsük a bizottságnak a misszióját Ukrajnába, ami persze fontos és jó, de nem, a cél nem az, hogy előkészítsük a missziót, hanem az, hogy a világ számára, szemében és fülére bebizonyítsuk, hogy igenis vannak háborús bűnök és emberi jogsértések Európának ez iránt kötelezettséget kell válni. Először is az UNHCR-től azt kérdezem, hogy hány menekült van véleményük szerint, másodszorban pedig akkor, amikor azt mondjuk, hogy korlátolt hozzáférés a humanitárius segítségnyújtók számára, és hogy a területeket a, a, a kormány által nem segített területeken, és hogy az elmúlt két fél, hétben a legfontosabb határátkelők nem voltak nyitva, és hallottuk azt, hogy vannak olyan erők, amelyeket nem ellenőriznek a területeken. Mit jelent ez? hány millió civil marad, hány millió gyerek, hány ember marad víz nélkül, gyógyszer nélkül, méltóságot megőrzésre alkalmat adó lakhelytől. Mi a helyzet akkor, amikor menekültekről és kitelepítettekről van szó. Miért van az, hogy olyan keveset teszünk? És az UNHCR-től kérdezem, hogyha úgy érzi, hogy elegendő támogatást kap az európai intézményektől, ha úgy érzi, hogy ezt nem kapja meg, akkor igenis van 139 nyi forrásunk, nagyjából ez az összeg. De mi a hozzáféréssel, mi a politikai támogatással, mi a politikai kiállással? Gondolja, hogy a tagállamok és az Európai Unió eleget tesz? Mi az, amit még tehetnénk? Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő egy-egy percet kap már csak. Ha igaz hogy ez a kérdés <coughs> olyan, hogy több meghallgatásra van szükség a közeljövőben, akkor valóban lesz rá még mód. A sót Ausztrevics úrnak, Ausztrevicius úrnak adom meg a szót. It's, uh, it's most... Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban inkább csak szimbolikus jellegű az, hogy ma itt megtartjuk ezt az ülést, amikor már egy év eltelt azóta, hogy szörnyű atrocitások történtek, emberjogi jogsértések. Én úgy gondolom, hogy az ENSZ biztonsági tanácsából ki kellene zárni az oroszokat, nincs joguk a civilizált emberiséget képviselni ott mindaddig, amíg katonai módon lépnek fel egy szuverén országgal, nevezetesen Ukrajnával szemben. Ukrajna keleti részén egyfajta hibrid háború dúl, ez a tény és a Krím félsziget annexiója is megköveteli, hogy az Európai Parlament résen legyen, és több meghallgatást szervezzen, ahogyan mások is mondták. Legalább havonta vagy két havonta kellene egy ilyen meghallgatást szervezni, hogy sikerüljön kitérni minden vetületére ennek a politikai, biztonságpolitikai és humanitárius válságnak. Közvetlen kérdésem is lenne a helyi civil szervezete képviselőihez. Persze nagyon fontos dokumentálni az összes emberjogi jogsértést, elérkezik majd minden bizonyal annak az ideje, hogy a felelősöket felelősségre lehessen vonni a Nemzetközi Bíróság előtt, tehát fontos, hogy legyen kézzelfogható bizonyíték, és tegnap két kiváló jelentés is készült, Hiding in Plain Sight és a Putin.war nevű, illetve címet viselő jelentések. Putyin úrnak tehát tisztában kellene lennie azzal, hogy gyűlnek a bizonyítékok ellene. Az én kérdésem az, hogy hozzáférjenek hozzáférnek-e megfelelően a Luhanszki és Donetszki területekhez, amelyeket orosz megszállás alatt tartanak. Mi a helyzet ezeken a területeken az emberi jogi jogsértésekkel? Köszönöm. Köszönjük szépen. Zuber asszony, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Megpróbálok angolul beszélni, mivel portugál tolmácsolás nem áll rendelkezésre. Egy fontos kérdésre szeretnék kitérni, ami szintén összefügg az emberjogi jogsértésekkel, de összefügg azzal is, hogy eszkalálódtak a feszültségek Ukrajnában, és érintik a párbeszéd szükségességének kérdését és, illetve a megbékélés szükségességét. Az elmúlt napokban, illetve pontosan május 15-én Poroshenko elnök egy jogszabálycsomagot írt alá, amely betiltja kommuniszt ideológiát, szimbólumokat és neveket. Ez probléma, mert ez a jogszabálycsomag további fizikai és mentális nyomásgyakorlást jelent néhány olyan személyre is, akik többek között parlamenti képviselők is voltak, és az ukrajnai kommunista párt tagjai voltak. De vannak olyan politikai aktivisták is, akik szeretnének, szeretnék használni ezeket a szimbólumokat, ezt a nevet, rájuk is nyomás hárul imáron. Ez nem csak a szabadságjogok korlátozását jelenti, hanem minden bizonyal növelni fogja a feszültségeket, amelyek a háborút kirobbantották, és amelyek felelősek ezért a humanitárius válságért, amely mindannyiunkat aggaszt. Továbbá itt van a, az emberi jogok védelmére vonatkozó egyezmény, amelynek ez ellentmond, és más egyéb jogszabályoknak is, amelyek elfogadására Ukrajna vállalást tett. Az elnök urat szeretném megkérni, hogy a delegációs út alkalmával vesse fel, hogy igenis beszélni kell azokkal az emberekkel, akiket közvetlenül érint ez az új jogszabálycsomag, és fel kell vetni ezt a problémát a kormány felé is. Köszönöm. Köszönjük. Nyilván nem mi vagyunk felelősek azért, hogy késedelemben vagyunk, de az előző napi rendi pontot olyan sokáig tárgyalták, tárgyaltuk, hogy kifutottunk szépen lassan az időből. Loch Béler asszonyé a szó most, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Szeretnék visszatérni arra, amit az első vendégünk kérdezett, illetve kért. Azt kérte, hogy amikor csak lehet, kérjük az ukrajnai kormánytól és parlamenti képviselőktől, hogy ratifikálják mielőbb azt a statútumot, amely lehetővé teszi a háborús bűnök szankcionálását. Amikor itt járt nálunk az AFET szakbizottságban az ukrán parlament elnöke néhány héttel ezelőtt, megkérdeztem tőle, hogy ő támogatná -e azt, hogy az ukrán parlamentben tartsanak egy szemináriumot erről a kérdésről, ugyanis vannak különböző politikai pártokhoz tartozó parlamenti képviselők, akik támogatják ezt a lépést. Sajnos végül nem sikerült megszervezni ezt a szemináriumot, és van most egy újabb próbálkozás június végén, július elején arra, hogy mégis történjen egy ilyen, sor kerüljön egy ilyen rendezvényre, mert a különböző pártok támogatják talán ezt fel lehet nevetni szintén, és azt hiszem az Európai Parlament képviselői is jelen lesznek Kijevben ezen a rendezvényen. Köszönöm. Köszönjük szépen Béler asszonynak ezt a kiváló javaslatot. Mindenképpen feljegyezzük, és ennek megfelelően járunk el, és végül, de nem utolsó sorban, Jelisejev nagykövetnek adom meg a szót, utána pedig majd Adriano Martins úr következik. Kérem önöket, hogy két percben mondják el a gondolataikat. Nagyon szépen köszönöm, tisztelt európai parlamenti képviselők, kedves kollégák, megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Valóban az emberi jog kérdés az ukrán konfliktus helyzeteken, a Krimben és Donbassban valóban rendkívüli. A felelősség nyilvánvalóan óriási. Moszkva felelőssége, amely országom emberi jogsértéseiben fordul, hiszen annektált a krímet és agressziót folytat Dombaszi régióban. Amit tapasztalunk, az az, hogy a nemzetközi jog normáit emberi jogsértések és szabadságjogok megsértésével alakítják. Tudjuk, hogy az orosz törvények és a jogi hagyománya vagy inkább mondjuk azt, hogy a hagyományok hibája hib az ukrán területeken kínzáshoz, gyilkolásokhoz, a vallásszabadság mhm. megsértéséhez, a, az önvédelem és egyéb sértésekhez, jogok sértéséhez a szélsőséges tevékenységek keretében eh, zajlik. Az ukránok görögök, bolgár kisebbségek és más nem lojális csoportok el kellett, hogy hagyják a területeket, lakóhelyüket, önkényes elfogások, letartóztatások, kényszermunka, kínzás, gyilkolások, kivégzések. Kedves barátaim, engem is sokkal az EBS missziója, amely bemutatott, hogy egy mintegy 12-14 éves gyerek egy eh, álca egyenruhában, kalasnyikovval a kezében az ellenőrző ponton áll. Sajnos eljutottunk oda, hogy kedves barátaim, egy, a gyermekkatonák problémájáról kell beszélnünk Kelet-Ukrajnában. Bizonyítható az embercsempészet, rabszolgakereskedelem. A nők a legsérülékenyebb csoport. Az egyik legveszélyesebb bűncselekmény, amelyet az orosz embercsempészek követnek el nap mint nap, és a, ezek a nap mint nap előfordulnak ezek a bűncselekmények. A helyzet hogyha leállna, hogy, bocsánat, hogyha leállna Oroszország azzal, hogy fegyvereket szállítson a területbe, napról napra javulhatna a helyzet. De Oroszország nem tesz eleget annak, hogy minden illegálisan elfogott ukrán szabadlábra helyezzen. Ma, június 17-én, egy évvel azután, hogy Nagy Sargent esete Oroszországban előfordulhatott. Ennek kapcsán hadd kérjem mindegyikőjüket arra, hogy Oroszországot szólítsák fel, sürgessék, hogy Nagyja Szársenkát és más jogellenesen fogvatartottakat helyezzenek szabadlábra. Kedves barátaim, ahogy említették, ma Ukrajnának nincs más lehetősége, csak hogy az emberi, a, nem, a nemzetközi egyezmények ö, emberi jogi kötelezettségeinek egy részének legalább ne tegyen eleget, hiszen vészhelyzet és állapot van. Hosszú konzultációt követően az Európa Tanács képviselővel, az Európai Emberi Jogi Bírósággal, sőt kellett, hogy erre jusson. Az ukrán kormány több pert indított Oroszország ellen az Európai Emberi Jogi Bíróságon. Az Egyesült Nemzetek Nemzeti nemzetközi bíróságán is elindítottunk egy eljárást, hogy Oroszországot felelősségre vonják a terrorizmus és a illegális fogvatartások vágya miatt. Az emberi jogi szervezeteket felszólítjuk arra, hogy határozottabban vizsgálják meg a Donbass és a Krími régióban elkövetett emberi jogsértéseket e szervezetek, ezek között az ENSZ szempontjából fontos, hogy rámutassanak az ilyen helyzetekre, mivel tudjuk, hogy ki a legfőbb felelős az emberi jogsértésekért és a humanitárius helyzetért, de nagyon fontos, hogy világosan beszéljünk a helyzet eredetéről, ne a szimptomáiról. Végül pedig, elnök úr, hadd mondjam el, hogy üdvözöljük az, albiz, azt, hogy az albizottság júliusban eljár, ellátogat hazánkba, és mindent megteszek azért, hogy, el, hogy sikeres legyen. Ugyanakkor szeretném megkérni az Európai Parlament tagjait, hogy látogassák meg az orosz agresszió által érintett keleti területeket, és ismerjék meg a valós helyzetet. Köszönöm. Végül pedig Adriano Martins urat kérem az EES nevében. Köszönöm szépen, hogy az Európai Külügyi Szolgálatot is meghívták, hogy vegyünk részt a véleménycserén. Az Európai Unió továbbra is elkötelezetten támogatja Ukrajnát, és az Európai Unió támogatása két dimenzióra összpontosul. Az egyik a reformok, hogy az állam és a jogrendszer amelyben a megbízható legyen, hogy gazdasági növekedés beruházások indulhassanak el, a második pedig, hogy diplomáciai megoldást segítsünk erre a konfliktusra, a Ukrajna teljes függetlenségének, szuverenitásának és területi integritásának figyelembevételével. Minden lehetőség ellenére úgy gondoljuk, hogy a, a Minszki megállapodása a békés megoldás lehetőségét rejti magában, és reméljük, hogy ezeket teljes mértékben tiszteletben tudják tartani. A tűzszünet és a béke a legjobb garancia az emberi, az emberi szenvedés életek áldozatának megszüntetésére. Február óta nap mint nap látjuk, hogy többen sérülnek, menekülnek, kitelepítés alatt állnak, talán nem olyan léptékben, mint mások, de gyerekek, fogyatékosok és idősek a legkitettebbek. A Donetsk és Lugansk régióban, amely nem az ukrán kormány ellenőrzése alatt áll, az emberi jogi helyzet természetesen különös aggodalomra ad okot. Ezeken a területeken a, az orosz szepataristák által támogatott területen továbbra is súlyos emberi jogsértések eh, tapasztalhatók, célirányos gyilkolások, eh, önkényes letartóztatások, kínzások, eh, szólásszabadság elroblása, média és, köz- és gyülekezési jog betiltása. A humanitárius jogot ezeken a területeken is tiszteletben kell tartani. Ez szerepelt a, az ENSZ UNHCR eh, legutóbbi jelentésében. A konfliktus területeken a, a lehetséges háborús eh, eh, bűncselekményeket is el kell kerülni, a megtörténteket pedig ki kell vizsgálni. A, a konfliktus a területeken óriási kihívások vannak, a nyugdíjak kifizetése, a szociális ellátás, ahogy említették az előző előadók, rendkívüli problémákat jelent. E kérdések az elkövetkező emberi jogi párbeszéd konferencia témáját fogják képezni, amit július elején fogunk tartani. Az emberi jogi civil szervezetek számára a múlt héten a delegáció egy megbeszélést szervezett. Az emberi jogi párbeszéd keretében fontos, hogy a az, ukrán büntetőtörvényszék e, eljárásait legalizálják. A Navcsánkó esete kapcsolatban az Európai Unió többszörösen felszólította Oroszországot, hogy engedjék szabadon minden más jogellenesen fogvatartott ukrán állampolgárral a Minszki Egyezmény végrehajtásának megfelelően, és a konfliktussal kapcsolatos összes fogvatartottat engedjék szabadon. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogyha bárkinek bármilyen megjegyzése van Agnieszka asszonyhoz, Kirkhoff úrhoz, akkor most megadom a lehetőséget. Megpróbálok rövid lenni. Firstly, answering your question regarding the situation in the... Először is megválaszolnám a kérdését, ami a keleti országrészben uralkodó helyzetre vonatkozott. Igen, igen a rövid válasz. A helyi lakosság hozzáállása nem mindig kifejezetten barátságos, de nem is ellenséges. Nyilván mindig van egyfajta veszély. A humanitárius segítséget nyújtó önkéntesek sohasem lehetnek biztosak abban, hogy nem támadják meg őket azok, akiken segíteni szeretnének. A konfliktus, a háború ezzel jár. A következő kérdése arra vonatkozott, hogy fennáll-e egy újabb felkelés kockázata? Fennáll a kockázata annak, hogy újra tömegek vonulnak az utcákra, és azt követelik, hogy a jelenlegi kormány ne legyen többé hatalmon, és változzon a helyzet. Social Maidan may indeed take place. Az úgynevezett eh, Euromaidan megismétlődhet egy nap, de a megfigyelők becslései szerint egyelőre még a társadalom többsége és a kormány közötti kapcsolat jó. Amikor ez a periódus lejár, akkor azonban fennállhat annak a veszélye, hogy az emberek valóban újra utcára vonulnak, de ez az oka annak, hogy a mi alapítványunk és sok más egyéb nemzetközi szervezet folyamatosan azon dolgozik, hogy a nemzetközi, kapac- illetve az intézményes kapacitás megerősödjön az ukrán államban, illetve, hogy azon dolgozunk, hogy a társadalom intézményekbe vetett bizalma erősödjön. Ami az IDP-ket illeti, vagy IDP-ket, teljesen megerősítem azt, amit a kollégám mondott beszámolójában, ugyanis a tényeket közölte. Vannak olyan emberek, akik csak a családjukra támaszkodhatnak, nem vették őket nyilvántartásba, hogyha sikerült elmenekülniük a konfliktus sújtott a térségből, akkor a családtagjaiknál szállnak meg. Néhányukat sikerült nyilvántartásba venni, van, aki azonban nem regisztráltatta magát. Ami pedig az információhoz való hozzáférést illeti, illetve azt, hogy hogyan tudhatjuk, hogy mi történik valójában Lugansk és Donetsk környékén, nem hivatalos információkhoz hozzáférek, de nem vagyok biztos abban, hogy ezt fel lehetne tüntetni egy bíróság előtt kézzelfogható bizonyítékként. De a hágai bíróságon már volt olyan, volt példa arra, hogy elfogadták azt a bizony, bizonyítékként azt az információt, amit nem hivatalos csatornákon keresztül szereztek. Remél, reménykedünk abban, hogy elérkezik majd az az idő, amikor az általunk benyújtott információkat bizonyítékként lehet felhasználni. Tudok bizonyos dolgokról, magam is értesültem bizonyos tényekről, és tudom, hogy vannak mások is, akik hozzáférnek objektív információkhoz arról, hogy mi történik Lugansk és Donetsk ben és környékén. És végezetül a statútum, a római statútummal kapcsolatos kérdés. Ez valóban egy nagyon fontos kérdés, hiszen Ukrajna civilizációs döntést kell, hogy hozzon, ha úgy tetszik. Döntenie kell arról, hogy melyik oldalon áll a világ porondján. A nemzetközi intézményektől azt kérnénk, hogy az ukrán hatóságoktól követeljék meg hogy a római statútumot végre ratifikálják. Ez egy eszköz, amelyel biztosítható az, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartják, kivétel nélkül. Nagyon kicsi a veszélye annak, hogy ukrajnai katonákat ilyen eljárásnak vetnek alá, de ha még ez meg is történne, nagyon kevés ilyen esetre számítunk. Ukrajnának tehát nem kell tartania ettől. Ami az atrocitások számát illeti, jóval több emberi emberi jogi jogsértés történik a másik fél oldalán, mint az ukrán oldalon. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Végezetül Kirchhoff úr a szó. Köszönöm szépen, megpróbálok nagyon röviden fogalmazni. Jib úr felvetette, mennyire fontos a konfliktus által közvetlenül érintett személyek kell segíteni, velük felvenni a kapcsolatot. Sajnos igaz az, hogy nem tudunk mindenkivel kapcsolatba lépni, aki nagyon nehéz körülmények között él. Ezek ellenére azonban sikerült 28 kamionnyi, teherautónyi segítséget eljuttatnunk a legkiszolgáltatottabbnak, legkiszolgáltatottabbaknak. Az ottani lakosság némileg együttműködik velünk. A bizonytalanság egyre inkább korlátozza a hozzáférésünket a lakossághoz, ezekhez a területekhez. És azt is szerettük volna még egyszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos, hogy az ukrán fél is beengedje ezekre a területekre a humanitárius aktivistákat. És ebben az összefüggésben az a jogszabálytervezet, amelyet említettem, nagyon problematikus. Hol tehet az Európai Unió többet? Az Európai Unió már nagyon nagy segítséget nyújtott azzal, hogy humanitárius segítséget nyújtott, hosszú távú támogatást és nyújt különböző ügynökségek révén, de nyilvánvalóan sokkal többre van ennél szükség, hiszen a probléma egyre súlyosbodik, és azt is látjuk, hogy hosszabb távú támogatásra is szükség lesz a kitelepítettek ügyében. Az Európai Uniónak so, ö, sok lehetősége van, sokat tud tenni. Nem szabad túlságosan elszigetelni a nem kormányzati hatalom alatt álló területeket, és a politikai és biztonságpolitikai megfontolások közepette is mindig szem előtt kell tartani az emberi jogokat is. Felmerült egy további kérdés a kitelepítésekről. Ez valóban nagyon sok embert érint, körülbelül 700 ezer embert érint ez az orosz félinformációi szerint. Körülbelül felük kért menekült jogot, a többiek másfajta eszközökhöz nyúltak, és Belarusba is érkeztek, valamint EU-s tagállamokba is, bár itt a számok nagyon korlátozott. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen, hogy foglalkoznak Ukrajna ügyével és szolidaritást mutatnak az ország felé. és nagyon fontosak a bírálatok is ebben az összefüggésben, ami az ukrán helyzet kezelését illeti. Mi a Droán részéről a jövőben mindenképpen intenzívebbé tesszük a szerepvállalásunkat, többet fogunk foglalkozni az ukrán kérdéssel. Itt most a napi rend végére értünk. Valenciano asszony visszaérkezett, újra itt van, úgyhogy kérem, hogy jöjjön ide és vegye át az elnöki széket. Sí, vamos a empezar el siguiente. Nos, belevágunk a következő napi rendi pontban. Azok, akik nem vesznek részt abban, kérem, hagyják el a termet. Megpróbáljuk a következő napi rendi pontot folytatni, kérem. Köszönöm szépen. Logbiller asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, egy kérésem van. Annyi, olyan késésben vagyunk, több mint egy órás késésben. Úgy gondolom, hogy a külföldről jövő vendégek tiszteletére a Svédországból jönnek. De a tanulmány fontossága miatt én azt kérem, hogy a következő DROA ülésen több időt tudjunk a tanulmány megvitatására az a nemzetközi humanitárius jog irányelvéért felelős szakértőkkel és a három vonatkozó ország képviselőjével, és hogyha lehet, akkor esetleg hív, a szerzőt hívjuk meg még egyszer. Van egy javaslatom. Először is a tolmácsok azt mondták, hogy 10 percet még maradhatnak, 12 óra 40-ig. Az én javaslatom az az, hogy Rencs úr mutassa be a jelentését, és utána magát az eszmecserét később egy másik alkalommal ö, hajtjuk végre, de hogyha már itt vagyunk, 20 percünk van, akkor használjuk ki azt az időt, hogy a szakértő bevezesse a saját tanulmányát. Mit szólnak ehhez? Mindenki egyetért? Rendben van. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy ennyire elkéstünk, de az az igazság, hogy az előző két téma rendkívül érdekes volt, és köszönöm szépen a türelmét. Parancsoljon! Uh, köszönöm szépen, asszonyom! To give this presentation. Perhaps I should just... Köszönöm, hogy meghívtak, hogy előadhatom a munka eredményét. Néhány szót magamról is, ha megengedik. Én a Stockholmi Egyetemen dolgozom, de jogi tanácsadó is vagyok a svéd külügyminisztériumban. Gyakran járok Brüsszelben, és voltam akkor is, amikor eh, a dokumentumon dolgoztunk. Nos, a megjegyzéseimet úgy gondolom papíron amúgy is megkapják, de meg tudom küldeni a titkárságnak, hogyha a későbbiekben eh, valakit érdekelne. Röviden szeretném bemutatni a jelentés tervezetet. Foglalkoz, a megszállás, azaz, illetve annektálás és az ennek emberi jogi következményei az emberi jogi kérdésekben és a vonatkozó EU politikák. Mik a kiinduló pontok? A annektálás és megszállás. Néhány szót a törvényről magáról, valamint a törvényellenes annektálás vagy megszállás, mint Kelet-Jeruzsálem vagy Krím. Három példát kértek tőlem, hogy írjak a Nyugat-Szahara, a palesztin területek, elfoglalt palesztin területek és a Krím. A figyelmemet én most a meglévő EU politikai intézkedésekre kell, eszközökre kell, hogy fordítsam, és lesz majd néhány szerény javaslatom. Miért olyan fontos ez a kérdés? Az annektálás és a megszállás nagyon fontos értékeket implikálnak az EU számára, de globálisan is, mint az erőszak alkalmazásának tilalma, az önrendelkezés joga és az emberi jogok védelme azért is fontos, mert az érintettek érdeke ezt követeli meg, azoké, akiket a törvényellenes megszállás vagy annektálás érint. És gondolom azért is fontos, mert hiteles EU külpolitikára van szükség. Erre majd még vissza fogok térni hiszen e területen az EU még nem volt teljesen következetes. Melyek tehát az alap e, kiindulópontok? pontok? A megszállás egy állam irányítását átveszi egy másik állam területe fölött, vagy egy olyan terület fölött, amely nem tartozik saját területéhez. Ez egy átmeneti dolog tehát. Az annektálás ezzel ellentétben olyan, azt jelenti, hogy saját területé területhez csatol egy más területet, az annektálás és a, az elfoglalás az lehet történet egyszerre is. Az, annek, az elfoglalás mondjuk nem abóvó illegális, a második világháborút követően nép, Németországot elfoglalták, Irakot 91-ben hirtelen elfoglalták, és ezek nem voltak illegálos, illegális elfoglalások de akkor illegális, törvényellenes és jogellenes egy elfoglalás, hogyha az illegális, törvényellenes annektálást is jelent, vagy hogyha az elfoglaló jelentős változásokat vezet be az emberi jogok sértésével együtt ezen a területen, vagy amennyiben az elfoglalás agresszió, tehát törvényellenes erőszak alkalmazásának eredménye a jogrendszerek, amelyek relevánsak. Megpróbálok rövid lenni a kérdésben. Először a nemzeti jog, illetve az elfoglalt terület alkalmazandó joga, és az elfoglaló nemzetközi joga. A nemzetközi emberi jog rendszer mindig is hatályos, de ez korlátok alá lehetséges, sőt lehetnek derogációk is válság vagy konfliktus helyzetben a nemzetközi jog alól. Aztán van a nemzetközi humanitárius ló, ö, törvény, amely a fegyveres konfliktusokban érvényes, és amely csak fegyveres konfliktusokban hatályos, de vannak bizonyos más előírások, amelyek megszálláskor is vonatkoznak. És aztán vannak átfogó elvek az ENSZ kartájából, mint az erőszak alkalmazásának tilalma, egyetlen állam sem támadhat meg egy másikat. Az önrendelkezés joga, a népek önrendelkezése joga egy másik előírás. Tehát viszonylag komplex a kép jogi értelemben. És ami a megszállás vagy a törvényellenes annektálást a békeidőktől egyébként meg különböztet, az az, hogy ilyenkor a humanitárius jog is érvényesül, és az illegális annektálás, törvényellenes annektálás is az emberi jogi karták ellenében hat. Nézzük meg az átmeneti státuszt. Ez is azt jelenti ugyanis, hogy a megszálló hatalom állandó változásokat nem vezethet be az elfoglalt területen, saját jogrendjét nem vezetheti be, nem vezetheti be saját állampolgárságát, nem helyezhet oda telepeseket, stb. Az elfoglaló hatalom felel azért, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák, a szólásszabadságot, felel az, ember, az érintett emberek jólétéért, a egészségügy, oktatás, stb. tartozik ide. Ez az a három, a három esettanulmány, amiről a tanulmányunk szól, mind a jogellegenes annektálást tárgyalja, Krím, Nyugat-Szahara és az elfoglalt palesztin területek, amelyek részben illegális annektálást jelentenek. Hogyha az egy, ha egy állam egy másik állam területét illegális formában megpróbálja elfoglalni, annektálni, akkor azt nem kell annektálásnak elismerni azonnal. Ez azt jelenti, hogyha nem ismerjük el, hogy Krím Oroszország része, hanem azt mondjuk, hogy az még mindig ukrán terület, de orosz csapatok ellenőrzik a területet, akkor az, az megszáll terület. Az illegális annektálás megszállást jelent, még akkor is, hogyha a megszálló ország úgy gondolja, hogy az eljárása megfelelő volt, tehát hogyha még Oroszország úgy is gondolja, hogy megfelelően járt el eh, Krímen, tehát hogy legálisan foglalta el, akkor az nem az. Aha, harmadik országoknak kötelezettségei vannak ilyen helyzetben. Egy harmadik állam, például EU tagállamok, nem kell, hogy szükségszerűen elismerjék az, a jogellenes aktusokat, megszállásokat, elcsatolásokat. Harmadik államok szankciókat rendelhetnek el, bár nem kötelesek azokra az országokra, amelyek illegálisan csatolnak el területeket, A három példa, rö, amit röviden szeretnék azért megemlíteni, és további részletekről is beszélhetünk, hogyha van kérdésük. Tehát a Nyugat-Szahara volt az első példa, amelyet 75-ben Marokkó csatolt saját területéhez. Nos, ebben az esetben az Európai Unió nem rendelt el szankciókat, sőt, hát Marokkóval folytatta a kapcsolatot a business as usual menete szerint mm, implicite, kvázi elismerte az aktust, és másfél évvel ezelőtt ratifikálásra is került a megállapodás. A nyugati part és Gáza nyilvánvalóan nem Izrael része, elcsatolta jogellenesen, amit az ENSZ biztonsági tanácsa el is ítélt. Ebben az esetben tehát az Európai Uniónak egyértelműen a politikai szinten az el nem ismerés politikája van érvényben, és szorosan együttműködik mégis Izrael gazdasági értelemben. Voltak olyan intézkedések, amelyeket a közelmúltban azért hoztak, hogy az el nem ismerés politikáját végrehajtsák, azaz az Európai Unió nem támogatja a, telepeke, a telepeseket a nyugati parton, vagy semmilyen ilyen tevékenységet, azért mert ezek a, a telepesek odahelyezése törvényellenes egy bizonyos terület megszállását jelenti. A harmadik példa pedig a krím. Nos, itt ebben az esetben az Európai Unió az első naptól fogva egyértelműen állást foglalt, nem fogja soha elismerni Krím bekebelezését. Az EU széleskörű intézkedéseket vezetett be. Ezek közül van, ami Kelet-Ukrajnára vezet, ami a Krímre vonatkozott, de mindkét helyzetre alkalmazandó megállapodás. Például biztosítani kell, hogy a bekebelezés ne legyen előnyös Oroszország számára, például az exportok, vagy szankciók voltak, meg kell, hogy mondjam, hogy látom, hogy már rég túl vagyok az időm, a megengedett időn, úgyhogy az ajánlásokra térnek gyorsan át. Az Európai Uniónak úgy gondolom alapvetően az intézkedéseit A jó, az illegálisan elfoglalt területek esetében az el nem ismerés politikájára kell alapoznia. A Krím példa véleményem szerint nagyon sokat segíthet ebben. Számos jó példa származtatható ebből. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne a nemzetközi humanitárius jogra utalnia folyamatosan, és annak a folyamatos alkalmazására. Biztosítani kellene azt is, hogy a telepesek, megszállók eh, semmiféle kedvezményt ne érvezzenek. Ugyanakkor a legitim eh, helyi lakosságot támogatni kell. Köszönöm szépen a Logbiller asszony 6 percet kap, hogy mondjon valamit, és aztán majd megbeszéljük, hogy mikor fogjuk alaposabban megtárgyalni ezt a kérdést. E Rendben. Remélem, hogy sikerül majd még egy találkozót megszerveznünk, és akkor majd feltehetem az összes kérdésemet. Köszönöm szépen ezt a kiváló tanulmányt, úgy gondolom ez hiánypótló dokumentum, hiszen nagyon fontos, hogy össze tudjuk hasonlítani egymással a különböző szomszédságunkban dóló, konfliktusokat és az, azokhoz kapcsolódó jogi kérdéseket. A tanulmányokban az áll, hogy a megszállás átmeneti természetű. Hogyha megnézzük Palesztina helyzetét és a nyugat-szaharai térséget, akkor ott az egy hosszantartó és vélhetően a jövőben is folytatódó jelenség Vajon szükség lesz a jövőben egy másfajta megközelítésre emiatt? Emellett a tanulmányban az is áll, hogy a megszállással szembeni ellenállás jogszerű, talán kifejthetné ezt. És még egy utolsó kérdés, ha megengedi. Marokkó és Oroszország tagadják, hogy ők lennének a megszálló erő, hogyan lehet őket rábírni arra, hogy beismerjék, hogy ők megszálló erők? Van -e erre valamilyen javaslat? Két kérdés van még, nagyon röviden kérem, mert különben kifutunk az időből. Vamos, vamos. Parancsoljon. Eh, én, én kort vraagje, uh, eh, als u Nederlands snel... Egy rövid kérdésem, hogyha szabad hollandul. A Lawyers of Law jelezte, hogy az önrendelkezés, az önrendelkezés elve természetesen Oroszország ezt mindig az egyik elf, elfként, érvként használja, mégpedig azt mondja, hogy népszavazást tartottak, és ezzel legitimálták a, a bekebelezést, az annektálást. Erre mit tudnak válaszolni? Szenyor Kárszki. Kárszki úr? Köszönöm szépen. Nagyon érdekes mindez. Én, mint nemzetközi jog professzor, nagyon nagy figyelemmel meghallgattam az elhangzottakat, ugyanakkor egy kérdést szeretnék kiemelni. Számomra ebben az értelemben nem lehet összehasonlítani a palesztin-izraeli helyzetet, Izrael elben egy -e másik helyzetből született meg, amikor már nem létezett palisztin terület, és itt egy ténybeli eltérés van. Hogyha az egészet elemzünk, amit elhangzik, akkor például elhangzott, hogy mennyi ideig tarthat egy megszállás, vagy egy annektálás, például a balti országok esetén ez a annektálás ez 50 évig tartott, ezek az országok egészen 1991-ig nem ismerték el azt a megszállást, és ezért különböző forradalmak, zendülések voltak. Merkel úrnak elmondom, hogy a jog, az önrendelkezési jog rendkívül érdekes ebben a helyzetben. Például Krima esetében, Krímfélsziget esetén, hogyha az oroszok az önrendelkezési jogot akarják alkalmazni, akkor ott van az országok, ott alkalmazhatják. De hogyha egy orosz megérkezik New Yorkba, és ott hangoztatja, hogy neki van önrendelkezési joga, akkor mi történik majd New Yorkkal? Tarabokra esik. Um. Az első kérdésem, a sok-sok kérdésem sorában. Az első kérdés a sok-sok kérdés sorában ugye az volt, hogy a megszállás átmeneti-e. Nyilván az átmenet, a megszállás elvileg átmeneti kell, hogy legyen. Adhatnék itt egy, tehetnék itt egy történelmi kitérőt arról, hogy ez most már miért nincs így, de azt hiszem, elmondhatjuk azt, hogyha egy megszállás nagyon sokáig tart, akkor legitim a megszálló erő részéről, hogy valamiféle törvényt elfogadtasson, vagy valamiféle változtatást eszközöljön, hogy a megszállt területen lévő emberek számára lehetővé tegye, hogy folytassák mindennapi életüket. Például Cisjordániában az ott érvényesülő jog általában britnek tekinthető, némi jordániai befolyással, de a változtatásokat mindenképpen úgy kell kialakítani, úgy kell eszközölni, hogy az érintettek érdekeit tartsák szem előtt. A megszállás koncepciója már eleve magában foglalja azt, hogy egy átmeneti dologról van szó. És ahogyan elhangzott, a balti államokat ilyen értelemben azért 51 évig tartották megszállva, és utána a megszállás megszűnt még egy hosszantartó megszállás is, tehát megszüntethető, illetve véget érhet. Hogy az ellenállás jogszerű-e? Igen, bizonyos tekintetben igen. Uh, ambiguities um, of, international law De a nemzetközi jogban vannak bizonyos elemek, bizonyos több értelműségek, két értelműségek. Ugyanis az, a megszálló erőnek joga van ahhoz, hogy olyan törvényeket, jogszabályokat vezessen be, amelyen megakadályozza az ellenállást. És nyilvánvalóan a megszálló erő ezt meg is teszi, és ennek értelmében büntetheti, szankcionálhatja is az, el, a, az ellenállókat. Ugyanakkor azonban az ellenállás megszervezése nem nemzetközi jogba ütköző dolog, ezért például a megszálló erő kívülről nem kaphat segítséget ilyen értelemben. How to, um, how to, how to, was it possible to, to um, um, make Morocco or Russia Elhangzott egy kérdés, hogyan lehetne rábírni Marokkót, illetve Oroszországot arra, hogy megszállt területként ismerje el a megszállt területeket. Ez nagyon nehéz volna, hiszen ez logikailag, vagy logikusan azt jelentené, hogy a nyugat-szaharai térség többé nem Marokkó része, illetve a Krímfélsziget nem Oroszország része. Politikai értelemben ez egy rendkívül nehéz feladat volna. Nekünk azt kell eldöntenünk, harmadik országbeli polgárokként, hogy mi hogyan fogalmazunk. A az önrendelkezés egy nagyon politizált fogalom, úgy gondolom. Mint a megszállt palesztin területek, mint a nyugat-szaharai térség tekintetében az önrendelkezés elve azokat ö, erősíti, akik a megszállásnak szeretnének véget vetni. A Krímfélsziget esetében egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Az önrendelkezés joga és az állam területi integritása, sértetetlensége között nyilván mindig egy megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Ez két egymással ütköző elv. Látom, hogy lassan mennek a tolmácsok, de remélem angolul is tudom folytatni, és megértenek. Self-determination are countervailing principles. And there's, I would say, a strong bias in the international community for territorial integrity, for the reason that that is one interest that all states have in common